15 e 11. Dear colleagues, kedves kollégák, talán elkezdhetjük, mert hogy csúszásban vagyunk. Egyes napirendi pont nem más, mint a napirend elfogadása. Több frakció kérte, hogy halasszuk el a szavazást. 21 egy 22-es naprendi pont. csütörtökre, január 11-re lehet elhalasztani, és a plenárisra. Január 25-én lehet ellenkezni ezzel kapcsolatban. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet ezekkel a módosításokkal, amiket az imént elmondtam. Nincs ellenvetés, akkor megyünk tovább. Kettes naprendi pont elnöki bejelenteni valók. Csütörtöki délutáni ülés, ülésünk január 14-én törlésre került. Rendkívüli ülés lesz viszont Strasbourgban január 21-én sütörtökön 9-től 11.30-ig itt fogunk többek között szavazni ilyen sürgős véleményről. 21 nyelven van tolmácsolás most, és a szokás szerint elektronikusan is elolvasható a jelentések sora, illetve tévén közelítésben vagyunk. Következő harmadik napi pontunk eszmecsere. Biztosunkkal, akinek köszönjük, hogy eljött, környezetvédelem tengerpolitika, halászati politikák tárcáját képviseli a bizottságban. Most végre alkalmunk nyílik arra, hogy első alkalommal megvitassuk a körkörös gazdaságcsomag kérdéseit. Szokás szerint a biztos úr 10 perces, nagyjából 10 perces expozéjával kezdünk, és ezt követi majd a reszmecsere a frakciók részéről felvetett kérdésekkel ebben nagyon fontos témában. Biztos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság körforgásos gazdaságról szóló csomagját egy kicsit részletesebben is felvázolja, mint ahogy azt eddig alkalmam volt megtenni. Azért vagyok ma itt, mert szeretném biztosítani őket, hogy ez a lehető legjobb csomag, amelyet a jelenlegi gazdasági eh, eh, légkörben benyújthatunk. Nagyon érdeklődve hallgatom, hallgattam az önök reakcióit, amikor december másodikán az alelnök úr eh, a javaslatcsomagot beterjesztette. A részletek előtt két megjegyzésem, általános jellegű megjegyzésem menne. Először is a csomag az eredeti hulladék csomagot visszavontuk, mert túlságosan eh, szűk volt ennek a eh, hatája. Az új körforgásos gazdaságra szóló javaslatunk ennél jóval szerteágazóbb. Valós aggodalmakkal foglalkozik például a termék design, illetve hogy hogyan tudunk változtatni a fogyasztási szokásokon, illetve megelőzzük a, a hulladék létrejöttét a gazdasági modell teljes ciklusát vizsgálja, nem csak a fogyasztás utolsó szakaszait. Hosszas konzultációs folyamat eredményeképpen született ez meg az Európai Bizottságon belül, az érintettekkel és az Európai Parlamenttel is egyeztettünk. It will be implemented by the whole commission, not just... Az Európai Bizottság egészen, nem csak néhány főigazgatóság fogja ezt végrehajtani, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a hulladék gazdálkodási csomagot átöltöztettük, új nevet adtunk neki, nem ennél sokkal szertágazóbb, soft és hard, úgynevezett puha és kemény intézkedéseket is el. és minden egyes alkalommal ehhez határidőket is szabtunk. A második általános megjegyzésem, hogy mennyire ambiciózus ez a csomag, részletesen is, eh, részletekkel is megmutatom majd, hogy eh, ambiciózusabb, mint az eredeti volt. Egy dolgot azonban rögtön az elején hat hangsúlyozzak, ez a csomag valós eredményeket fog eh, hozni az emberek számára, működni fog ez a csomag. Ez, egy, ez az igazi erősége, ez az igazi ambíció. Nem a vágyálmak, amelyek csak papíron néznek ki jól hopefully in time for Christmas. So let's unwrap it. Itt a karácsony, itt az ideje, hogy kibontjuk az ajándékot, legyen ebben az esetben ez a körforgásos gazdaság csomag az ajándék. Nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Nos, ez nem csak egy környezetvédelmi szükségesség, teljesen logikus az, hogy a természetes erőforrásokat sokkal intelligensebben használjuk fel. Ez a körforgásos modell az egyetlen, amely hosszú távon működőképes, és amelynek értelme van a gazdasági és a, a, a makrogazdasági, illetve a, a, és mikrogazdasági szempontból is. Nem az a kérdés, hogy körforgásos modellre akarunk átállni, kérdés az, hogy hogyan segítünk az európai cégeknek, állampolgároknak és tagállamoknak, hogy ezt e, elérjék, illetve hogy ezt minél hamarabb megtegyék. Éppen ezért egy ambíciózus, átfogó uniós keretre van szükség, amely új lendületet ad a körforgásos gazdaság modelljének, az átállást felgyorsítja, és valóban segít megtörténni ennek a változásnak. Ez a keret nem más, mint egy cselekvési terv, amely rámutat azokra a kérdésekre, ahol lépésekre van szükség. A termékek és anyagok teljes életciklusára kiterjedő javaslatokat találnak ebben a csomagban. Már a termék megtervezésétől kezdve a gyártáson keresztül, a választói, fogyasztói döntésekre, aztán a hulladoggazdálkodásra, és aztán ismét a termésre, termelésre, gyártásra. Ehhez persze megfelelő eszközöket, pénzügyi eszközöket is kell rendelni. Azt tudjuk, hogy minden a tervező asztalon kezdődik. Mi komolyan gondoljuk azt, hogy olyan tervékeket tervezzenek, állítsunk elő Európában, amelyeket könnyű ö, szerelni, könnyebb ö, szétszedni, ö, aztán újra összerakni, újra hasznosítani. Ez az öko-design, amit már mindnyilván ismernek. Például az elektronikus kijelzők monitorokra tekintetében például a, a, a design óriási kihatással lehet a végeredményre, és igazából nem kerül többe. A körforgásos gazdaság gondolatát sokan támogatják, de ez idáig nem voltottak meg az eszközök arra, hogy például a polgárok, a fogyasztók valóban tudatos döntéseket hozzanak világossá vált a kutatások alapján, hogy a, a, a fogyasztóknak nem csak szüksége van ilyen információra, hanem a, szeretnének is több információval rendelkezni, hogy valóban tartós, javítható és fejleszthető termékeket vásároljanak. Éppen ezért az energia hatékonysági címkézést is átalakítjuk, a, és a, a tartósága kapcsolatos információ is megjelenik ezen az Öko Design címkén. Remélhetjük, hogy egy áldolgozott Eko címke, e, címke szabályozás hatékonyabb is válik majd az Európai Unióban. A környezetvédelmi lábnyom módszertanával kezdjük, ez lesz a próba, úgymond, hiszen a termékek termé környezetbarát voltját tudjuk így jelölni. Éppen ezért fel kell lépnünk a félrevezető címkézések ellen annak érdekében, hogy a, a normákat mindenki teljes mértékben tisztelben tartsa. Én például a, a tervezett avultatás témájának alapos kivizsgálását javasoltam. Nagyon izgalmas dolog ez, és reméljük, hogy a független eh, vizsgálat érdekes eredményekkel jár majd. Azt látjuk, hogy az állami szervek eh, a legnagyobb fogyasztói csoportot teszik ki, hiszen a közbeszerzés az EU GDP-ének közel 20%-át teszik ki. Ez, ezáltal óriási lehetőségek van a kezünkben arra, hogy a körforgásos gazdaság elveit érvényesítsük az állami beszerzések során is. Éppen ezért a kritériumokat majd felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy környezetbarát közbeszerzést előnyben részesítsük. Az Európai Bizottság ebben vállalja, hogy példamutató lesz. Amikor az alelnök úr a hónap elején ezt a csomagot itt bejelentette a parlamentben, akkor ezt külön kiemelte. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a hulladékgazdálkodás nem a hulladék hierarchia alapján működik. 2012-ben a hulladék 36%-át hasznosítottuk mindösszesen újra. 37%-ot pedig egész egyszerűen másképp semmisítettünk meg. Nagyon értékes erőforrásokat nem használunk így ki, miközben szennyezzük a környezetet, arról nem is beszélve, hogy az üzleti lehetőségeket is elszalasztjuk. Szeretnénk, hogyha megfordulna ez a tendencia, ehhez egy világos és stabil szakpolitikai keretet kívánunk adni. Az állami és a magánszereplők szeretnénk, hogyha hosszú távú befektetési stratégiákat dolgoznának eh, ki. A hulladék létrejöttének a megelőzése, a újrafelhasználás és az újrahasznosítás kell, hogy hangsúlyt kapjon. Szeretnénk fokozatosan kivezetni a, a szemét lerakókat, és az, az égető művek, illetve a mechanikus, biológiai, mechanikai, biológiai eh, hulladékkezelők eh, túlkapacitását csökkenteni. Ehhez persze jogilag kötelező, közép és hosszú távú célokra van szükség a kommunális eh, hulladék újrahasznosítására vonatkozóan. Egy nagyon fontos felülvizsgálati záradék lehetővé teszi, illetve kötelezővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy 2025-ig a magasabb célokat állapítson meg. Még egyszer mondom, 2030-ra a kommunális személynek mindösszesen 10%-át lehet hulladéklerakóban elhelyezni. Ez óriási előrelépés, főként mivel ez kötelező érvényű cél. a szelektált hulladék, eh, eh, hulladéklerakóban való elhelyezése pedig teljesen tiltott lett. Ez is óriási előrelépés. Ezek tehát eh, óriási javulást hozhatnak. Például jobb módszerekkel tudjuk majd kiszámítani az recycling újrahasznosítási statisztikákat ehm, a hulladék gazdálkodást jobban tudjuk különböző gazdasági eszközökkel szolgálni. Az élelmiszer hulladék volumenjét csökkenteni kívánjuk, ugyanúgy, hogy az ipari bányászati, illetve építőipari hulladék jelentős csökkentését is tervezzük. Úgy érezzük, hogy például a textil, a elektromos berendezések, illetve a bútorok újra használatát, újra újbóli felhasználását szeretnénk konkrét célokkal ösztönözni. A kötelező célokat vezetünk be a biohulladékra, illetve a melléktermékek és a vonatkozó céljaink is sokkal ambíciózusabbak azt figyelembe véve, hogy a KKV-kra vonatkozó kötelezettségek nyilván könnyítettek lesznek. Konkrét kihívásokról van tehát szó, éppen ezért célzottan kell azt biztosítani, hogy a, az egész eh, terméklánc során, tehát a termék pálya egészén meglegyen a megfelelő interakció a különböző szereplők között. Áttérnék most az élelmiszer hulladékra. Gazdaságilag, társadalmilag és morálisan is elfogadhatatlan, hogy ennyi élelmiszer menjen pocsékba. 30 százalékot is elérheti ez az Európai Unióban. A közvélemény világszerte egyre inkább változik, amikor is az ENSZ szeptemberben elfogadta azt a célt, hogy 50%-kal csökkentsük az élelmiszer hulladékot. Az EU és a tagállamok ezt vállalták, tehát magunk tettük ezt a célkitűzést. Javaslatainkban megvizsgáljuk azt, hogy mit tehet az EU azokon a területeken, ahol a hatáskörre rendelkezik, például a lejárati dátummal kapcsolatban, amelyet a fogyasztók túl gyakran félreértenek. Felszólítjuk a tagállamokat arra is, hogy az élelmiszer hulladék csökkentése érdekében már a gyártás során, a kereskedelem, kiskereskedelem során, sőt, akár a, a, a fogyasztói szinten is tegyenek meg mindent. Tehát az egész élelmiszer lánc során fel kell lépni annak érdekében, hogy elérhessük ezt a célt. A javaslatunk az, hogy egy megbízható módszerrel tudjuk mennyiségileg mérni az élel, élelmiszer, tehát az élelmiszer hulladék mennyiségét, hiszen csak ilyen megbízható számítások alapján tudjuk ezt 50%-kal csökkenteni. A következő téma a műanyagok. Itt is komoly és gyors fellépésre van szükség. A műanyagok felhasználása folyamatosan nő, a begyűjtött műanyag hulladék kevesebb, mint negyedét hasznosítjuk újra, több mint 50% továbbra is szemétlerakóba, hulladéklerakóba kerül. Ahogy azt elmondtam, a kommunális hulladékra és a szelektív hulladékra vonatkozóan igen ambiciózusak a célok. Ez nyilván a kettő kiadja azt a kötelezettséget, hogy a műanyagok újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell, de a jó szándék önmagában kevés, többet kell tennünk annak érdekében, hogy ez valósággá várjon. Ebben segít a cselekvési terv, például az ökodizájnon keresztül, illetve a másodlagos alapanyagokra vonatkozó új minőségi normákon keresztül. A műanyagokra egy külön megközelítésre van szükség, ennek részeként az Európai Bizottság egy konkrét stratégiát készít, amely az értéklánc, a műanyag termékek értékláncának egészére kiterjed. Ez a stratégia megvizsgálja a problémás területeket, például az, a, a veszélyes vegyi anyagok jelenléte. Egy igazán körforgásos megközelítésre tudunk csak célt érni. Egy innovatív, versenyképes, újrahasznosítható és biztonságos műanyag a jövő útja, főként az Európai Unióban. And still and... Eljutottunk a tengeri hulladékhoz, a tengeri szeméthez. Túlságosan sok műanyag kerül nagy napok az óceánokba. A fenntartható fejlesztési célok között szerepel például az is, hogy 2025-re jelentősen csökkentjük a, a tengeri hulladékot. Például az egyszer felhasználatos műanyag hortasak, úgynevezett nejlonzacskó felhasználására vonatkozó új céljaink nagyon sokat tesznek ennek érdekében. Az Európai Bizottság konkrét fellépéseket is bevet ebbe a csomagba. A műanyag stratégián keresztül kívánjuk ezt elérni. Már elkezdtük a munkát annak érdekében, hogy 2020-ra 30%-kal csökkentsük a tengerekbe kerülő hulladék mennyiségét. Kedves kollégák, ha megengedik, akkor szólnék zárásképpen egy, egy pár szót az enabling framework témájáról. Mit értek én ezen? Nos, olyan intézkedéseket, amelyek például a Horizon 2020, az Európai Beruházási Bank, az, az FC és a strukturális alapok segítségével lehetővé teszik, hogy megvalósítsuk ezeket a célokat. A Horizon 2020-on belül például egy jelentős 650 millió eurós költségvetésre bíró kezdeményezést tettünk, gazdaság a körforgásos, ipar a körforgásos gazdaság, gazdaságban 2020-ra ezt a címet viseli. A regionális politikai programjai is segítenek majd ebben 2020-ig 5,5 milliárd euró áll rendelkezésre, csak a hulladék gazdálkodási projektek céljára. Egyértelmű üzenetet küldünk a tekintetben is, hogy a struktúrális alapokat a hulladék hierarchia felső szintjén lehet csak felhasználni. Ez azt jelenti azt, ez azt jelenti tehát, hogy a hulladék égető művekre és a hulladék lerakókra csak nagyon kivételes esetben nyújtunk finanszírozást. Új lehetőségeket látunk mi ebben, éppen ezért az európai stratégiai befektetési alap keretében, az EFSI keretében is szeretnénk, hogyha a magánbefektetők is érdeklődést mutatnának. Két héttel ezelőtt nyújtottam be, vagy jelentettem be ezt a csomagot az Európai Beruházási Bankban, és hát nagyon lelkesen fogadták ezt. A, a Beruházási Bank elnöke pedig elmondta, hogy az elmúlt tíz évben az Európai Beruházási Bank 15 milliárd értékben társfinanszírozott ilyen körforgásos gazdaságos projekteket, és maga a bank is átáll annak érdekében, hogy körforgásos gazdaságra jellemző projektek finanszírozására képes legyen. A múlt héten fogadták el azt a 24 milliárd eurós programot, amely az InnovFin név alatt körforgásos gazdasággal kapcsolatos projekteket vár. Ez nagyon jó hír, hiszen ezek lehet, hogy kockázatosabb projekteknek tűnnek. Nagyon komoly szövetségesünk, az Európai Beruházási Bank, amely a világ legnagyobb multilaterális hitelkihelyezője, ez megint egy módja annak, hogy segítsük, gyorsítsuk a körforgásos gazdaságra való átállást. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Köszönöm, hogy ilyen komoly érdeklődést mutatnak a téma iránt. Reméljük, hogy a cselekvési terv és az azt kísérő javaslatok kézzelfogható, ambiciózus és hosszú távon is ha hatásos eh, eredményeket hoznak. Talán a legfontosabb azt kiemelni, hogy ezek mennyire reális javaslatok és a, a mai gazdasági realitáshoz igazodnak. Egyelőre azonban ezek csak javaslatok, a végeredmény részben, nagy részben önöktől is függ. Ezért megragadnám az alkalmat, hogy felkérjem önöket, hogy kérem az önök együttműködését, lelkesedését, elkötelezettségét, hiszen a többi szak, parlamenti szakbizottsággal, a tagállamokkal, a régiókkal, önkormányzatokkal és az érintettekkel önök is kapcsolatban állnak, nagyon sokat tehetnek a csomag sikere érdekében. Rámutatnék itt arra is, hogy amikor a tanácsban a tagállamoknak bemutattam ezt a csomagot, akkor a tagállamok is igen pozitívan fogadták a javaslatcsomagot. Ezért számítok mindenkire, különösen önökre, a, hiszen párbeszéd folytatására van szükség, az európai polgárok csak így várhatják azt, hogy valóban gyorsan átálljunk a körforgásos gazdasági modellre, ez a jövő Európája, és erre van szükség az európai gazdaságnak. Köszönöm, köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Commissioner, for your exhaustive... Köszönöm, eh, biztos úr, ezt a eh, átfogó beszédet. A frakció képviselőkkel kezdünk, Karl-Heinz Florenccel. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy ismét bemutatta a jelentést. Nem azokhoz tartozik, akik egy évvel ezelőtt mint annak idején azok közül, akik vissza akarták volna jelentést, mint több kollégája annak idején. Tehát önt személyesen szeretnénk szaván fogni, és a január javaslatait úgy látszik tartja, és ezt még egyszer köszönjük. amint az alelnök is annak idején lengtárt, hogy ezeket az ambiciózus terveket nem találom ebben a szövegben végül is. Hol van, hova tűntek mindeközben? Miért nem nagyra törőbek ezek? Helyesen mondtad, hogy továbbra is átfogalmazták ugyanet ezeket a terveket, ám ezáltal sok minden kiesett a dologból. Ezért sajnálom azt, hogy az ökológiai és ökonómiai hatásait a körkörös a gazdaságnak, nem látjuk világosan ebben a szövegben. Ha meghallgatjuk az ipar képviselőit Európában, egyre többen attól tartanak, hogy ez csak egy költségnövelő eszköz lesz, ám az ökonomiai és ökológiai elem kézzel kézben kell járni, hiszen végül is pénzt akar, kell ezzel keresni, különben a vállalatokat nem fog érdekelni. Mindezt kéne látni. Ugye sokat beszélt a régi bicikliről, amit újra lehet hasznosítani, de arról, hogy hogyan lehet visszakeresni, akár az érzbányáig a, a kerekpár keletkezését, ám jó lenne, hogyha ezt mindezt kompakt módon kéne kezelni, különben csak egy újabb hulladék kezelési irányelv lesz a dologból. Az persze semmiképp sem jó, ahogy Európában ma kezeljük a hulladékot. Tehát nem kell Bulgáriába, Romániába utazni, hanem azban zöld országokban is látjuk, hogy nagyon különböző módon kezelik, értékelik, szortírozzák, dolgozzák fel a hulladékot. Nincs egységes módszertan. Aztán a lerakási tilalom szót szeretnék törölni. Németországban is minden politikus megijeszt ez a dolog, mert azt mondják, már semmi sem megy lerak, lerakóba, holott ez teljesen helytál, helytelen állítás, tehát az előzetesen szortírozott anyagok deponálása nem teljesen kizárható vagy tiltható, ezt, jobb, ezt pontosabban ki kéne fejteni. Az a cselekvési programban sokkal több fantáziát lehetne a dologba vinni, így karácsony előtt különösen sok minden eszébe az embernek a fantázia szó hallatán. Szeretném azt kérni, hogy úgy formálják meg ezt, hogy egy egységes dokumentum legyen. Mert ha nem lesz az, biztos úr, akkor honnan veszi majd a bátorságot, ezeket a dolgokat, amiket most felsoroltam, vinni, miközben tudja, hogy a már most ö, érvényben levő hulladék irányelveket nem tartják be, hazámban sem. Tehát elnézéseket kérem, de nagyon sok irányelvet megírtunk, csodáltunk, nemzeti jogszabályá alakítottunk, és aztán nem tartják be a régiókban. Itt van a dolognak a gyenge pontja, az achilleszina, és abból indulok ki, hogy hogy ne az legyen a sors, mint az anyagoknak, amiket szépen megírtak, elfogadtak, és aztán nem hajtottak végre. Köszönöm szépen, Kánhájt, most a szociális nevében van a Beh, Köszönöm. köszönöm a részletes és precíz, precíz előadását ebben a bonyolult kérdésben. Én is üdvözlöm Önt abból az alkalomból, hogy tartja a szavát a bizottság, mert 2015 vége előtt ígértek egy új csomagot, és ez meg is valósult, hiszen itt vagyunk. Ehhez nyilván nagyon kemény munkára volt szükség az is nyilvánvaló, hogy sok igazgatóság munkája van ebben az irányelv tervezetben. Ami azért is jó, mert a körforgásos gazdaság eh, holisztikus megközelítést igényel. Itt eh, egy eh, kiegyensúlyozottabb megközelítés van, mint a visszavont csomagban, amely szinte csak a hulladékkal foglalkozott. Már pedig a körforgásos gazdaság az nem csak hulladékkérdés, és nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem gyakorlatilag gazdaságpolitika is, amelyhez a cégek, fogyasztók, intézmények mind hozzászólhatnak. Ez egy új fejlődési modell gyakorlatilag, ami a környezetvédelmi fenntarthatóságot, versenyképességet tűzi az zászlóra. Nem csak új állásokat jelent, hanem bizonyos területeket részletesebben meg tudunk vizsgálni. Én abba a vitában most nem szállnék vele, hogy ez most ambíciózus-e vagy sem. Nyilván a célkitűzésekre, illetve a célokra kell eh, koncentrálni ebben a vonatkozásban. Nekünk eh, azért rá kell mutatnunk a gyengeségeire is ennek a javaslatnak. Tudom, hogy nem csak hulladékról van szó, de mégis eh, foglalkozzunk a hulladék gazdálkodással, mert ugye egy központi eleme ennek a csomagnak a hulladék kérdés. Én úgy gondolom, hogy nem megfelelő a feldolg, felhasználása az erőforrásoknak. Például az áramot egyszerűen le lehet kapcsolni, míg a, míg a, a hulladék szempontból ott már a tervezésnél oda kell figyelni, hogy a termék javítható legyen, újra felhasználható legyen. Ezek az új kulcsszavak. Ami a megelőzést illeti, az irányelv gyenge, mert nincs konkrét célkitűzés, és ami pedig az ökocímkézési irányelvet illeti, a delegált aktusok 2017-től kicsit későn jönnének. Ön is említette, hogy az élelmiszer hulladék képződése az nem környezetvédelmi kérdés, hanem etikai is tehát meg kellene akadályozni az élelmiszer pazarlást. Nagyobb erőfeszítésre van szükség a szelektív hulladékgyűjtés területén. Kötelezővé kell tennünk, és világos határidőket kell meghatároznunk, csak így lehet eredményeket elérni az erőforrások, illetve az energia vonatkozásában. És emellett vannak még olyan legjobb gyakorlatok, amelyeket szintén el lehet terjeszteni. Beszéltünk már a célkitűzésekről, és most itt nem arról van szó, hogy plusz vagy mínusz 5% a jelenlegi célokhoz képest az ambiciózus-e vagy sem. Igazándiból itt a hitelességről van szó, amennyiben a hitelességet akarjuk szolgálni, akkor oda kell figyelni, hogy az elvárások, amiket gerjesztünk, azok tarthatóak-e. Ugyanakkor természetesen ambíciózusnak kell maradni. Ön is mondta, hogy nagyon nyitottan fogja majd meghallgatni azt, amit a parlament javasol, és én ebben biztos vagyok, hogy a parlament is ugyanilyen nyitottan áll az önökkel való együttműködésre. Köszönöm. Nem ezt még elő. Köszönöm szépen, biztos úr, üdvözöljük a közvetvédelmi biztosi poszton. És elsőben szeretném megköszönni minden olyan erőfeszítését, amelyet eddig tett, és a, a körű tájékoztatást is a lehetőségekről, ugyanakkor a nehézségekről is, amely a körkörös gazdaságra való átállás van áll, egyrészt a, a, a jólétünket, a környezetet érintő szükségszerűségről van szó. Ám sajnálatos módon még mindig nem működik a dolog, nem értem pontosan miért, ha tudjuk, hogy egyre növekszik a, a nyersanyagok felhasználása, ez arra utal, hogy nem megoldott az anyagok újrafelhasználása, és az okos terméktervezésem. Szerintem új üzleti modelleknek, vállalati modelleknek is helyet kéne engedni ezen a területen, és a tekintetben a bizottság cselekvési terve egy kicsit a ködben mozog. Elakadni látszik a ködben. Sőt, néhány konkrét kérdést is feltennék. Amikor december másodikán az alelnökkel folytatott vitában feltett kérdésemet újra feltenném, kérdésemet újra feltenném, mert nem kaptam megfelelő választ azokra. Ahogy többen elmondták már előttem, a tagállamok között nagy különbség van a már létező jogszabályok végrehajtásában. A 2020-as célok elérése így hatalmas kihívás jelent továbbra is. A már, már elfogadott jogszabályok teljes körű végrehajtása lényegi és szükségszerű első lépés kell legyen. Erre kéne elsősorban koncentráljon, koncentrálja érkeztését a bizottság. Aztán persze ez kellenek intézkedések, ám a 2013 a sérkitűzés a 65%-os újrahasznosítási arány nem a legjobb választási út a tagállamok közötti különbségek láttán, és nem csak azokat az államokkal kell foglalkozni, amelyeknek nehézségei vannak a célok elérésében, hanem az éllovasok tekintetében. Saját régióm, Flandria is ide sorolható, de mások is, olyan régiók, amelyek még jobban tudnának teljesíteni, hogy az innováció megkapja minden lehetőségét. Kérdem a bizottságtól, konkrétan akkor hogyan akar segíteni ezeknek a régióknak a bizottság. Mert ha igazi alapot akarunk teremteni a körkörös gazdaságnak, akkor meg kell állítsuk a újrahasznosítható anyagok elpazarlását, elpocsiklását. Az újrahasznosítható anyagot, anyagokat, annak a lerakását meg kéne akadályozni. A bizottság hogyan tervezi ezt elérni? Aztán a háztartási hulladékban a bizottság milyen intézkedéseket tervezett vezetni, aztán az építkezési hulladékok tekintetében nagyon jó tapasztalataink vannak, és egyes vállalatok úttörő szerepet vállalnak a körkörös gazdaság működtetésében, és a flamand modell szerintem megfelelő ösztönzőket adhatna a modell elterjesztésében, és nagyon sokat lehetne tanulni innen. Ugyanakkor nem lehetünk elégedettek magunkkal sem, még Flandriában sem, hiszen az elején állunk még az útnak, az igazi munka éppen abban áll, hogy ledolgozzuk az akadályokat, az innovációt bátorítsuk, és ehhez kell ahhoz, hogy az intézkedéseink végrehajtatóak legyenek, és gyakorlatban tényleges eredményeket hozzanak. E, ebben teljes mértékű együttműködésünkre számíthat, mi partnereik leszünk ebben, 100%-ban emellett fogunk, fogjuk magunkat elkötelezni. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr! Mr. Chairman, and uh, thank you, Commissioner, for... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött hozzánk. Mindannyian egyet értünk azzal, hogy a bizottság ágyékon szúrta magát akkor, amikor visszavonta az előző hulladékcsomagot. Azt hiszem, hogy ez hiba volt. És eh, ez a mostani csomag fényében csak egyértelmű. Azt gondolom, hogy akik úgy döntöttek, hogy visszavonják ezt a csomagot, politikai döntést hoztak, nem álltak a helyzet magaslatán és lehet, hogy már ők maguk is bánják. A hiba kiavítására azt az ígéretet tették, hogy december másodika, illetve az év vége előtt egy még ambiciózusabb csomagot letesznek az asztalra, és hogyha most én összehasonlítom az új hulladékcsomagot, illetve a cselekvési tervet, akkor azt kell megállapítanom, hogy a bizottság nem teljesítette az ígéretét. különösen, hogyha Timmermans úr szavait idézzük fel, aki a zöld héten, illetve a Pietikainen jelentés vitája során rendkívül meggyőzően tudott érvelni amellett, hogy gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is mennyire jó nekünk ez a körforgásos gazdaság, és a McKinsey jelentés, amit júniusban hoztak nyilvánosságra, és ezt támasztotta alá, ugye arról szólt ez a jelentés, hogy ez nem csak egy környezetvédelmi csomag, hanem egy új gazdasági agenda is, amit Európa teljesíthet. Nem is foglalkoznék ennek a javaslatnak a hulladék részével, mert ez valójában ugyanaz, mint amit egy éve vagy másfél éve egyszer már megkaptunk kicsit kevésbé ambiciózus itt vagy ott, más részei egy kicsit jobbak, például a kiterjesztett gyártói felelősség kérdése. És ez a parlament úgyis hozzá tud nyúlni a számzalékokhoz, és ki tudja küszöbölni a hibákat. Inkább a cselekvési tervvel van nekem problémám, mert a cselekvési terve az, ahol a bizottság a legtöbbet ígérte, nevezetesen a körforgásos gazdaságnak a másik szeletét, és december másodikán én úgy fogalmaztam, hogy a 2011-es roadmap másolásáról van itt szó, de valójában ez rosszabb, mert a 2011-es roadmapnél is gyengébb, pedig az négy éve volt. Tehát itt most nem egy vagy két éves késlekedésről van szó, hanem eleve már négy évről beszélünk, ott konkrét, ambiciózus menetrend volt, hogy mit kell tenni legközelebb. Fel sorolnák, felsorolnék most néhány különbséget a 2011-es roadmap és a mostani cselekvési terv között, tehát különbségeket. 2011-ben ökodizájn témában az volt a cél, hogy a termékek anyag és erőforrás felhasználhatóságát javítsák. Most pedig itt egy Eco Design Working Group planről van szó, amely megfontolja, hogy hogyan lesz mindez végrehajtva, ami már is egy gyengébb megfogalmazás. Ami a környezetvédelmi footprintet illeti, illetve az élelmiszer termelést, szintén keményebben fogalmaztak, a zöld közbeszerzés, közbeszerzés témájában a, a, a roadmap az a követelmények megerősítéséről szólt, itt pedig mindössze megvizsgálják majd ezt. Ugyanez a szó a más, ugyanaz, ugyanerről van szó a másodlagos piacok kérdésében is. Az elnök már unja, hogy beszélek, gyorsan be is fejezem tehát az action plan, a cselekvési tervet sokkal konkrétabbá kellene tenni, mint amilyen mostanában, mert azok az elemek, az úgynevezett fellépések, az actionök ugyanazt a problémát fogják majd eredményezni, mint amit négy éve eredményeztek az akkori ígéretek. Tehát én arra szeretném rávenni a bizottságot, hogy egy sokkal keményebb, határozottabb jogalkotási célokat fogalmazom meg, sokkal konkrétabb legyen a jogalkotási rész, mint amit most látunk. Köszönöm. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät. Köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Ambiciózusabb csomagot ígértek nekünk. Valaki azt is említette, hogy ügyben az Európai Bizottság valóban eh, nagy odaadással veti majd ebbe a témába magát. Na hát én finnként azt kell, hogy mondjam, hogy ennél még mi finnek is több érzelmet szoktunk mutatni, mint amennyire lelkes volt az Európai Bizottság ez ügyben. Szerintem a körforgásos gazdaság egy kitörési pont kell, hogy legyen, egy teljes átállás abban, ahogy a, a fogyaszt tudunk, ahogy az erőforrásokkal gazdálkodunk, és egyébként ezzel nem csak erőforrásokat, hanem, hanem pénzforrásokat is megtakaríthatunk. Óriási pot lehetőségek rejlenek ebben a megközelítésben. Például az élelmiszer termelésben és fogyasztásban, itt is komoly fogyasztási szokásváltáson kell átesni. Ez teljesen tartatatlan jelenlegi szintjén. Az, hogy az élelmiszerek 30%-a eh, soha nem kerül senkinek a tányérjára, ez nyilván mindannyian értjük, látjuk, hogy ez így nem folytatható. Annyi élelmiszert dobunk ki, hogy ebből bőven eh, el lehetne látni a fejlődő országokban éhezőket. nem csak erőforrás hatékonyságról, hanem intelligens erőforrás felhasználásáról kellene beszélnünk, hiszen tudnunk kell okosan, intelligensen használni a Föld bolygón megtalálható természeti erőforrásokat. A körforgásos gazdaság részben erről szól. De ez ehhez nem elég az, hogy hiszünk abban, hogy ez megtörténik, itt konkrét fellépésre van szükség. Remélem, hogy valahogy a karácsonyi szünet alatt megtalálja az Európai Bizottság a hiányzó lelkesedést majd. Köszönjük, Eichhout kollega következik. Köszönöm, elnök úr, és Biztos úr, köszönjük, hogy ezt a csomagot elmagyarázta nekünk. Remélem most utoljára fordul az elő, hogy az Európai Bizottság megpróbálja játszani, hogy ambíciózusabbak. Önök is tudják, hogy tavaly hibát vétettek. Most pedig hát ha megbocsátják, hogy így fogalmazok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ne etessük már itt egymást, fogalmazzunk világosan, egy, egy cselekvési vett fogadtunk el, körülbelül másfél évvel ezelőtt is itt jártunk, Annyi a különbség, hogy most már még többen beszélnek a körforgásos gazdaságról. Hogyha az volt a cél, hogy egy ilyen vita kialakuljon, akkor hát sajátosan jutott el ide az Európai Bizottság, de végül eljutottunk ide. Szerintem másfél évre nem kellett minden javaslatot visszavonni. Persze mindenki hívázik. a külvilágnak megpróbálták, e, a külvilággal megpróbálták egyetetni, hogy tényleg ambiciózusabbak az Európai Bizottság várom veregetheti magát, okosan eljátszotta ezt az egészet, de most már lássunk munkához. Társjogalkotóként nekünk is dolgunk van azért ezzel. Talán az önök által elkövetett hibákat ki tudjuk javítani. A cselekvési tervvel kapcsolatban azonban van egy-két kérdésem, hiszen nem világos, hogy mit várhatunk. Világos válaszokat várunk tehát a következő kérdésekre. Először is az erőforrás hatékonyságú célokkal kapcsolatban az előző közleményben, hogyha a hulladék hierarchiát vizsgáljuk, akkor a legfontosabb az, hogy erőforrás hatékonyságot javítsuk. Az előző csomag erre hivatkozott, ilyen cél ebben az új csomagban egyáltalán nem szerepel. A tavalyi csomagban erőforrás hatékonysági célról beszéltek, amely az európai szemeszterbe is bekerülhet esetleg. Tehát az európai szemeszterbe kívántak ezt becsatornázni. A jelenlegi cselekvési tervben erről szó sincsen. Kérem, beszéljen az erőforrás hatékonyságról, mert ez teljesen hiányzik ebből a csomagból és a cselekvési tervből. Ez az első kérdésem. Második. Az élmiszer hulladékkal kapcsolatban. Fontos pontként hangsúlyozta ezt, de aztán ha mellékletet olvasom, akkor 2016-ban csak az a cél, hogy tisztázni kell, hogy milyen jogszabályok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Mit jelent ez? Főként, mert a hetedik környezetvédelmi cselekvési programban már megígérték hogy egy átfogó stratégiát fognak benyújtani erre vonatkozóan. A hetedik környezetvédelmi keretprogram sokkal világosabban fogalmazott, mint ez. De egyszerűen nem elég erős a megfogalmazás. Kérem, tisztázza, mit akarnak itt elérni. Waste to energy, tehát hulladékból energiát, ez is szerepel. Hát ez a, a hulladék lerakóknál mm, után rögtön a második legbutább megoldás az, hogyha elégetjük a hulladékot. Remélem, hogy a hulladék égetés nem lesz támogatott. Kérem, nyugtasson meg bennünket ez ügyben. Negyedik kérdésem, FC-vel kapcsolatban. Öt kérdésem van, már majdnem a végére értem akkor A negyedik, az EFSI-vel kapcsolatban azt mondta, hogy az EFSI-hez ösztönzük, hogy pályázzanak ilyen ügyben, de az EFSI-ről mindig azt mondták, hogy ezt nem politizáljuk, ezt majd az igazgató tanács dolga lesz. Hát hogyan tudják akkor, hogyha függetlenek ettől, hogyan tudják biztosítani, hogy az EFSI tényleg ilyen projekteket támogat? Igen, szkeptikus vagyok ez ügyben. Ötödik kérdése vegyi anyagok a körforgásos gazdaságban, ugyanakkor a, a puha a PVC újrahasznosítására, a diftalátokra engedélyt adtak ki. Mi kívánok tenni annak érdekében, hogy ezt az engedélyt visszavonják, annak érdekében, hogy ilyen veszélyes anyagok ne kerülhessenek be a környezetbe, hiszen úgy tűnik, hogy itt valahogy a, a tettek ellentmondanak a szavaknak. Köszönjük, Bász! Örülök, hogy nem tíz kérdésed volt ma. Következő... Lesz majd egy második kör, elnök úr, ne aggódjon. Grazie Presidente. Beh, io non mi ripeterò. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ismétlem meg, amit már elmondtak. Itt nekem is az a célom, hogy nagy ambíciók szülessenek itt. A bizottság is erről nyilatkozott, nagyon törőek akarunk lenni mindannyian. Ám a kiterjesztett felelősség ügyében ez lényegi e- eszköz a hulladékkezelés koncepció szempontjából a termelő, a gyártók kell a piacra vitt termékéből adódó hulladékok utáni elhelyezési dolgokat fizesse, nem az állampolgár kell, hogy ennek a, az árát megfizesse. Ugyanakkor az, átalakul, az átmeneti időszakban támogatnunk kell a gyártókat, arra ösztönözve őket, hogy hosszabb életciklusú termékeket gyártsanak, illetve újrahasznosítható anyagokból gyártsák azokat. A prevenciós kérdéseket illetően egyetértek az elnök a biztos úr által mondottakkal. Igen, ez politikai prioritás kell legyen Európában. Van néhány javaslatunk is a tagállamok felé címezve. Ezek nem, persze nem kötelezőek. Milyen intézkedéseket készített elő a bizottság? Az biztosítandó, hogy a tagállamok garantálhassák azt, hogy a gyártók fizessék a piacra termékük elhasználása után a hulladékkezelést. Hatalmas mennyiségű hulladék képződik így, kötelező célok hiányában nem lehet tudni majd ki fizeti ezeknek a hulladék helyezését. Aztán az újraalkosítás témájában, a hulladék hierarchiában a bizottság hogyan tervezi támogatni a kötelező célokat. Aztán tekintettel arra, hogy a tagállamok 2030-ig a háztartási hulladék 10%-át szilárd hulladékra rakókba helyezhetik el, ők hogyan tervezik leépíteni ezt, illetve a hulladék égetés gyakorlatát a körkörös gazdaságban milyen intézkedéseket terveznek erre. Köszönöm, Dornánó asszony. Sí, monsieur le président, monsieur... Nem, elnök úr, biztos úr, miközben az európai gazdaság az elsődleges anyagok felét elpazarolja azzal, hogy nem reciklál, reciklál ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell minden szabályozási lépés pozitív előnyökkel kell, hogy járjon a tagállamok részére. Több kérdést felteszek. Milyen gazdasági versenyképesség előmozdító célokat szolgálnak ezek az intézmények? A jogalkotási csomagban hozzá akarnak nyúlni a hulladék irányelvhez, amely számos derogációt fogalmaz meg a különböző tagállamok számára újrafelhasználás területén E, ez igaz-e, illetve, hogy ezt e, az üdvös flexibilitást miért akarják e, visszanyesni, és miért nem alkalmazzák arra, hogy a különböző szereplőknek a kitartó képességét vagy megerősítsék. Az autócégek számos különböző akciót indítottak eh, ebben a témában. Milyen eh, gazdasági szereplőket vontak be, és milyen civil szervezeteket vontak be, és milyen eh, eszközökkel próbáltak nagyobb láthatóságot adni ennek a témának. Thank you very much. And now, Commissioner, you have, uh, Köszönjük. Biztos úrnak adok 10 percet a válaszadásra. I think I would like to make... Jó, rendben. Mikrofont kérnénk. Először is mindenkit emlékeztetnék arra, hogy kicsit nehéz összehasonlítani a visszavont javaslatot és az új csomagot. Az előző az egy hulladék gazdálkodási irányelv, illetve gazdálkodási csomag volt, ami egy része volt csak az összképnek, most pedig egy, egy, egy 600, 360 fokos sztereó képet látunk. Mitől ambiciózusabb ez az új csomag? Először is a cselekvési terv, és ennek a hatája. Ez a termelésre, fogyasztásra, hulladékgazdálkodásra, az újrahasznosításra mind-mind kiterjed. Tehát több területet felölel, az ökodizájnt, a környezet barát, barát tervezést is. Most olyan intézkedésekre teszünk javaslatot, amelyek áthatják majd a szakpolitikánkat. Alapvetően ez egy olyan napi rend, amelyet a, a mandátumunk alatt végig kell vinni. A hulladék gazdálkodás fontos az körforgásos gazdaságban, hiszen nyilván a fontos erőforrásokat hulladéklerakóba eltemetni, ez teljesen botor dolog lenne. Éppen ezért jobb szabályokkal, jobb jogszabályokkal kívánjuk segíteni ezt az egész folyamatot, környezetbarátabb és vállalkozóbarátabb szabályokkal, ahol a tagállamokban különböző ambiciózus teljesítményszintet kell megállapítani, hiszen 28 tagállam egymásra párhuzamosan fut, mindenki más sebességgel, vannak lemaradottak, és vannak, akik előrébb járnak. Alapvetően mi azokra a tagállamokra koncentrálunk, akik valamilyen oknál fogva le vannak maradva ezen a téren, és megpróbálunk nekik segíteni abban, hogy behozzák a lemaradásukat. Nem büntetni, nem segíteni kívánunk tehát. Ami a cselekvési tervet illeti, jó néhány új ötlet, ösztönző szerepel ebben először is. A lehető legtöbb forrást kívánunk a erre az átállásra átcsoportosítani. A Horizon 2020, itt említettem 650 millió eurót, strukturális alapok kapcsán az égető műveket említették. Én nem elmondtam a beszédemben, hogy a, az égető művek helyett más célra kívánjuk folytítani ezeket a pénzeket. Az élelmiszer hulladékkal kapcsolatban A fenntartható fejlesztési célok között szerepel már egy ilyen vállalás. A tagállamoknak pedig erre vonatkozó célokat kell saját maguknak megállapítani. Egy példát hadd hozzak csak. Nagyon ö, sokak fejében ö, a lejárati idővel kapcsolatban nem tiszta hogy ez mit jelent. Nos, a minőségét megőrzi, az azt jelenti, hogy addig van egy, addig az eredetivel meg, gyártási dátuma megegyező minőség, de az nem jelenti azt, hogy a minőségét megegyező dátum után rögtön el kell dobni. Kellene egy másik dátum, amikor, ameddig fogyasztható, tehát lenne egy minőségét megőrzi, és lenne egy másik dátum, amely a, a fogyasztható, eddig fogyasztható. A kettő között nem kell feltétlenül eldobni tehát az élelmiszerek kapcsán e, ennek a lehetőségét megvizsgáljuk, hogy ezáltal hogyan tudjuk csökkenteni az élelmiszer hulladékot. Egy új módszertant is ki kell dolgozni, hogy összehasonlítható legyen évről évre az, hogy mennyi e, élelmiszer kerül, e, kidobásra kerül a, a szemétbe. Az újrahasznosítással kapcsolatban. Fontos, hogy az újrahasznosítás után nem minden újrahasznosított anyag kerül vissza a, a, a gyártási folyamatba. Ezen kívánunk változtatni az ökodizájnt, nem szabad összekeverni az energiahatékonysági szempontokkal. Most erőforrás hatékonyságról beszélünk, az ökodizájn javaslat eredetileg inkább az energia hatékonysággal függött össze, Beszéltem arról is, hogy a tervezett avultatás ellen is felszeretnénk lépni, hiszen vannak olyan termékek, amelyeket úgy terveznek meg, hogy csak két évig vagy három évig működjenek, vagy legyenek használhatóak. Ez ellen fel kívánunk lépni. A műanyagok kapcsán tudjuk, hogy mekkora dilemmával van dolgunk. Megpróbáljuk tehát a műanyag kérdést, a műanyag ügyet is valahogy becsatornázni ebbe a körforgásos gazdasági projektbe, ami a, a tengerekbe, tengerbe kerülő hulladékot illeti, 2020 kal csökkenteni kívánjuk erre vonatkozó cél, tehát van, de beszéltünk az építőipari hulladékról, illetve a, a víz újra hasznosításról is. Valaki említette a kutatást, innovációt, igen, ez is egy olyan terület, amelyet újra kell gondolnunk. A nemzetközi és a globális szempont is nagyon fontos, hiszen mi van akkor, hogyha egy európai cég Európán kívül nem tudja a körforgásos gazdaság elvei szerint intézni az üzletét, az üzletmenetét, hál' Istennek ez igazából nem probléma, mert nagyon sok országban van már erre vonatkozóan működő stratégia, illetve a szabályozó rendszer. Bász említette az európai eh, EU eh, erőforrás hatékonysági célokat. Nos, mi fontosnak tartjuk, hogy eh, folyamatosan figyelemmel kövessük az átállást, de az erőforrás hatékonyság mérhetővé tétele óriási kihívás, és nem mindig van meg a politikai támogatás emögött. A körfogásos gazdaság törén az elért javulás vagy elért eredmények szintén nehezen mérhetőek, ehhez is előbb ki kell dolgoznunk egy megfelelő keretet. Energia ügyben említettem már, hogy a égetőkre egyre kevesebb pénzt kellünk fordítani, csak indokolt esetben támogatunk ilyen projekteket. Az EHP disztaláttal kapcsolatban mi az Európai Parlament álláspontját természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül. Nagyon fontos, hogy az újrahasznosítás ne vezessen ahhoz, hogy a, a veszélyes vegyi anyagok folyamatosan itt maradnak a környezetünkben. Éppen ezért szeretnénk hogyha ezt is újra gondolnánk, az Európai Vegyi Ügynökség az EK-val már elkezdtük az egyeztetést ez ügyben. Igen, hogyan mérhetőek a célok? Talán a legrelevánsabb célkitűzés az a 10%-os hulladéklerakó. Hulladéklerakásra vonatkozó cél. Hogyha ezt tartani tudjuk, hogyha ezáltal az újrahasznosítás felé tudjuk csatornázni a hulladékok többségét, akkor ez önmagával hozza azt is, hogy valóban változni fog az újrahasznosítási arány is, és tényleg nem megy, ha egyáltalán ez működőképes hasonlat, nem megy pocsékba a hulladék. Continue to listen as well. Um, I think Mark, one of the good points which Mark Mark joggal helyesen mondta, hogy a, a gyökerénél kell megrakadni a problémát. Fontos, hogy ne álljon az elő, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Mielőtt eljutunk a célokhoz, pontosan ö, azt kívánjuk tenni, hogy kevesebb, ha kevesebb hulladék termelődik, az sokkal jobb, mint hogyha utána, utólag megpróbálunk valamit kezdeni a, a, a hulladékkal. Éppen ezért elébe kell menni a problémának. Először is azt kell elkerülni, hogy hulladék termelődjön, és hogy csak kevesebb hulladék termelődik, akkor annál kevesebb gondunk, bajunk lesz, annál kevesebb fejtörést okoz majd, hogy mit hez kezdjünk a, a, a hulladékkal. Fontos, hogy ne sétáljunk be abba a zsákutcába, amikor túl sok a jogszabály, és a meglévő jogszabályoknak túlságosan kis mértékben szerzünk érvényt. Ennek talán a fordítottja sokkal kívánatosabb, de hát talán valahol a kettő között keresendő a, a, a, az arany középút. Az a jó, hogyha nincs túl sok jogszabály, viszont ami van, annak érvényt is tudunk szerezni, tehát annak van is értelme. A derogációkat a tagállamok számára nyitott kivételeket illeti, elmondtam, hogy nem büntetni akarjuk azokat a tagállamokat, amelyek nem teljesítik a célokat, hanem inkább azonosítanánk a problémákat, és segítünk a problémás tagállamoknak abban, hogy lehozzák a, mm, behozzák a lemaradást. Nem gondolom úgy, hogy öngót lőttünk volna azzal, hogy visszavontuk ezt a, az eredeti csomagot, és ezt az újat benyújtottuk. Beginning that we are looking at the circular economy not only from an environment. Nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is vizsgáljuk ezt a kérdést, mert úgy érezzük, hogy ez nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem gazdasági problematika is. Hogyha sikerül elérni azt a célunkat, hogy több beruházás generáljunk, több munkahelyet hozzunk létre, és ezzel környezetbaráttá és versenyképes is tegyük az európai gazdaságot, akkor két legyet ütöttünk egy csapásra. Nem a bérek csökkentésével kívánja Európa a versenyképességét javítani. Ne felejtsük el azt, hogy Európa nak óriási előforrás hiánya van, hiszen szaktudásunk van, ugyanakkor erőforrásokban igencsak szegény Európa. Ezért gondolom azt, hogy óriási, tényleg óriási lehetőség rejlik a körforgásos gazdaságban. Az úti terv, ahogy a neve is mutatja, egy úti terv, nem több, nem kevesebb, ezt kell most valahogy ezt az úti tervet egy cselekvési tervé váltanunk. Pérdicsini asszony azt hiszem említette, hogy a, a, a gyártó felelősségének kiterjesztése egy jó elképzelés. Szerintem is ösztönözni kell azt, hogy a gyártók könnyebben újrahasznosítható termékeket állítsanak elő. Donano mentioned that and agreed because... Donano említette. Én is ugyanezt a számot mondtam a beszédemben, 50 százalék az anyagot, még nem kerül vissza utóhasznosításra. Vannak tagállamok, ahol már vannak standardek és normák, amelyek jó példát mutatnak, ám vannak olyanok sajnos, amelyek nem ami a rugalmasságot illeti, szerintem mindannyian rugalmasak kell legyünk, ezért nem lehet mindenki számára ugyanazt a célt meghatározni, hiszen többféle termék, többféle anyag, minden külön specifikus célokat kell kapjon. A végén Szeretném megköszönni a támogatásukat, mint mondtam, reméljük még mélyebbre menően tudjuk majd megvitatni e kérdéseket, számítok a társadalkodó támogatására a e célok elérésében, és hazagadjam meg a lehetőséget arra is, hogy mindannyiuknak minden jót kívánjak, boldog karácsonyt, boldog új évet, ha csak nem akarnak még kérdezni. Elnök, az biztos, hogy még nem mehet el. Mert még van még listánk, van még 12 hozzászóló van a listán. 20 perce van. Mindenkitől egy percet kérek, tehát mindenki egy percet szorítkozzék, mert biztos, hogy el kell menni. El kell a gépemet, mondja a biztos úr. Ivo Belet, röviden kérem. Egy perc, hát tényleg kevés. Biztos úr, köszönöm, hogy marad a második körre, és nem hagy itt bennünket. Egyetértünk egy a csomaggal, hogy túl későn jött el, elég ambiciózus-e, hát ez kérdés, de szerintem elég ambiciózus. Legalább annyira a gazdaságról kell szólni, mint a környezetvédelemről, hogy Karl Heinz Forenz mondotta, Fontos, hogy ne égessék el, ne szilárd lerakóba helyezzék a hulladékot, hanem újra használjuk. Ez a legfőbb cél. A műanyagokról beszélt, nagyon fontosak ezek hiszen kevesebb, mint 25%-a begyűjtött műanyagnak kerül újrahasznosításra. Ezek rémítő számok. És a stratégiában beszélt ezekről. Mikor foglalkoznak majd ezzel? Mert nagy lehetőség ez az ipar számára. Nem is említem, nem említem az összes a belga modellre vonatkozó utalást, Marx nincs itt. Markus itt van. A Belgium nagyon jól szerepel ebben. A hulladék szállítási rendelet tekintetében kérdezném, meg kell tegyük mindent, ami lehetőségben áll, hogy elkerüljük azt, hogy nyersanyagok elcsorogjanak az európai gazdaságból. Hogyan garantálhatjuk azt, hogy jobban hajtsuk végre ezt a rendeletet, biztosítva azt, hogy valóban létrejön egy belső piaca a másodlagos nyersanyagoknak. Köszönöm. Köszönöm, Matthias Gróte. Köszönöm szépen, én is gyorsan, ami a lerakását illeti az anyagoknak. Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a jogalkotási eljárásban azok az anyagok, amelyeket értékeltek, hogyha a lánc végén vannak, ezeket a végén mégiscsak el lehessen helyezni valahol. Vannak nagyon bonyolult és nagyon környezetbarát eljárások erre, ne akadályozzuk meg ezt. A tervezett elévülés, tehát a, a beépített anyag elévülés tekintetében nagyon konkrét elképzeléseink vannak, például a, ha valaki 180 ezer kilométer áll egy katalizátorra írva, mint hogy addig tart, akkor meg kell vizsgálni a lejárat után, hogy valóban lejárt-e, vagy programozott elévülés miatt ment tönkre ez az elem, és ez, ez a háztartási gépekben is megvizsgálandó. Aztán a műanyag hulladékok tekintetében én azt szeretném, hogy azok a projektek, amely most is támogatást kapnak, például a balti tenger mentén, ahol a halászok kiveszik a tengerből a műanyag zacskókat, kihalásszák, a Life Plus-ban is tovább támogassák, tovább kövessék, legyen egy gyakorlati megvalósítás, hogy támogassák, hogy a műanyagot kifogják a vízből, mert különben a végén mi fogjuk megenni ezt a halakkal. Thank you very much, and now Miss Berder. Berder asszony. fine for me. Thank you very much, uh, Chair, the Commissioner. Um, I will speak in Dutch, because it's quite technical. Landul fogok beszélni, biztos úr. Mert nagyon technikai, amit mondani akarok. A vállalatok részvétele a körkörös gazdaságban fontos, ez gazdasági szempontból is vonzó kell legyen, és ennek környezetvédelmi hatása is vannak. Ugyanakkor az agrár ágazat kiemelkedően nagy szerepet játszik. Például a különféle gáz kibocsátások révén, illetve az élelmiszer termelés tekintetében. Ezért kár, hogy a bizottság túl keveset foglalkozik a kökös gazdaság megadásainak az agráriumra eső részében, holott egy hatalmas lehetőség vészel. Nem feltétlenül jobb, több jogszabályjal lehet ezt elérni, ahogy Máker úr is rámutatott, hanem jobb jogszabályokkal, amely új technológiák és innovációk elősegítését szolgálja. Egy szerintem jó példa lehet a, a, a műanyagokból kinyerése különféle újrahasznosított anyagoknak. Olyan 2016-ig kiigazíthatóak a törvények annak érdekében, hogy az innovációt segítsék, ezen anyagok visszanyerése elősegítése szempontjából is. És mit tesznek annak érdekében, hogy az agrár ágazat potenciáját sokkal jobban kiaknázzák a körkörös gazdaság keretei között. Ez egy kettős nyerő helyzet lehet a gazdaság és a környezetvédelem szempontjából is. Köszönöm. Much, uh, Mr. Flanagan. Mr. Flanagan úr következik. Mr. Flanagan. Flanagan úr. Um, it seems that when it comes to the Nos, úgy tűnik, hogy ami az Európai Uniót illeti, a kutya a saját farkát üldözi, folyamatosan körbe megy, eh, tehát valóban körforgásos, eh, de eh, ugyanúgy nem éri el a farkát, mint a kutya. Nos, amíg Gerbrand, például Gerbrand úr is rámutatott, hogy valóban erre megyünk, körbe-körbe járunk. Na most igazándiból az Európai Parlamentben az Európai Unió még egy ülés sem tud normálisan megszervezni, nem tudom, hogy hogyan fogják elérni azt, hogy felhasználjuk újra ezeket a dolgokat. De én azt kívánom, hogy ez, ezek, a, ezek, a, ezek a célok ezek megvalósulnának, mert a saját mocskunkban élünk, és nem érdeklődnek az emberek, bárcsak igaz lenne, hogy érdeklődnek, nagyon kevés az érdeklődés ez iránt. E, ezzel is valamit tennünk kell. Például nem ilyen kis műanyag üvegeket adunk ki, hanem egy poharat teszünk az emberek elé, és ugyanúgy a kávézóban is újrahasznosítható csészéket használunk, és hogyha ez sem sikerül nekünk, akkor amikor megjön a polgár és benéz ide a parlamentbe, akkor azt látja, hogy csak beszélünk, de nem azt szerint élünk. És igazániból még egy ülést sem tudunk megszervezni normálisan. Ennek az ülésnek már most vége is kellett volna lenni, de még ez sem sikerül. Nekem most el kell mennem és meghallgatnom a kislányomat énekelni. Lehet, hogy cinikusnak hangzik, de még arra se képesek, hogy egy ülés megszervezzenek. Evi. Sì, grazie. Dunque, a voler pensare che questa nuova proposta sia davvero ambiziosa. Nos, én azt remélem, hogy ez az új javaslat ambiciózus. Tényleg. Ugye beszélni lehet itt a különböző elemzésekről és jelentésekről, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a több ambíció az több munkahelyet teremt, és csökkenti a költségeket, és például a munkanélküliséget is, illetve az azzal kapcsolatos költségeket. Remélem, hogy ez a javaslat, amit most itt beterjesztettek, az, az nem szenved ambíció hiánytól, de megvannak a magam kételjei. Nem akarom igazándiból ismételgetni azt, amit a kollégák mondtak, de hogyha tényleg ambiciózusak lennénk, akkor a az alapanyag felhasználást lehetne csökkenteni a, a gyártásnál. Tehát igazándiból a legkisebb eh, gazdasági kihatással, környezeti kihatással járó anyagokat kellene előnyben részesíteni, és itt most különösen a műanyagokra gondolok. Emellett meg kell nézni, hogy betartjuk-e az újrafelhasználási célkitűzéseket. Tehát össze kell tudni hasonlítani az újonnan felhasznált elsődleges anyagokat, nyersanyagokat az újra felhasznált anyagok mennyiségével, és levonni bizonyos következtetéseket. Mi van a másodlagos piaccal? Hogyha nem akarjuk, hogy a szűznyersanyagok előnybe részesüljenek az újrafelhasználtal szemben, ott akkor olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megtámogatják az újrafelhasználást. Damit ambitionierteren Plan vor... Egy nagyra törőbb tervre a szükség, ezt lehetünk volna látni. Hiányzik nekem az a pont, ha bemutatná azt, hogy a mostani terv mennyiben különbözik a 2015-östől, az előző évitől. Nem nagyon látok különbséget. Kérem, mutasson rá, hol vannak ezek is. A szerves személy szétválasztása, ugye, ami 2020-ig szeretnénk elérni, ahhoz hozzá kéne írni azt is, hogy gazdaságos is legyen. Mert jól tudjuk, hogy fest majd a dolog, ha nem lesz gazdaságos, ha azt mondják, ez a szétválasztása nem fog megvalósulni akkor a, szerves hulladéknak. Holott a metán csökkentése rendkívül sürgető cél, és ha az élelmiszerpazarlás tekintetében csak oda jutunk, hogy a tagállamok végre egy tervet kell csak bemutatni, az önmagában semmit nem jelent. A parlamentben többször beszéltünk erről, több e, elképzelés született az élelmiszerpazarlás csökkentésére, rám a végén, hogy csak az jön ki a dologból, hogy a tagállamok új tervet készítenek, hát az nem lesz nagyon nagyra törő, hogy nagyon enyhén fogalmazzak ezek az egésznek az értékéről. Köszönöm. Gardini asszony. Grazie. No, molto velocemente, perché purtroppo io eh, il volo era in ritardo. No, hát én is akkor gyorsan fogok beszélni, mert kicsit késtem is, így aztán nem hallottam, hogy mit mondott ön az előbb. E, engem az érdekelne, hogy ez hogyan illeszkedik egy holisztikusabb megközelítésben. Én nagyon örülök a körforgásos gazdaság ötletének, de itt Európában is ugye az a probléma, hogy nagyon ágazati megközelítéseket szoktunk alkalmazni. Nézzük meg a teljes képet. Például, hogyha az acél, acélt vesszük, az az, az anyag, ami a körforgásos gazdaságban tényleg gyakorlatilag vég nélkül újra felhasználható lenne, de De hogyha megvizsgáljuk a széndiokszid kibocsátási költségeket, amelyek arra kényszerítik az acélipar jelentős részét, hogy kiszoruljon Európából, az már is egy probléma. Tehát igazán lehet, hogy egy koeficienssel kellene megoldanunk ezt, és így tudnánk mérlegre tenni az ellenérveket és a mellette szóló erveket. Melior képviselő következik. Kaptam a választ. Köszönöm. Én örülök ennek a körkörös gazdaságnak, és a napjárendre tűztük. Önre nézek, biztos úr. Ám a 2003-as rendeletben is szó esett a mezőgazdaságról. Nagyon gyakran kérdeztünk azóta is az elődjét is hogy a, ö, hogyan áll a helyzet a ö, szerves, tak, a szerves hulladékkal. Hollandiában, és nem csak Hollandiában, hanem más államokban is a gazdák ö, érdeklődéssel fordulnak az új ö, szabályozás felé, a levegő, talaj és a víz védelme tekintetében. Hollandiában nagyon várjuk ezt. Aztán sok szó esett az újrahasznosításról, ám 10%-át égettik el csak a hulladéknak, és a műanyag hulladék a tengerben elhangzott, nagyvállalatok foglalkoznak azzal, hogy kihalásszák a, a tengerből a, a, a műanyag hulladékot. Bár nagy cégek ezek, de nem szabad negatívan megítélni őket, nagyon hasznos dolgot végeznek. Aztán az élelmiszerpazarlás tekintetében jól lenne tudni mindenki, hogy mit vásárol, hogyan, miből lehet, milyen élelmiszer van az egyes termékekben. Sokszor nagy dolgok kis lépésekkel is elérhetők, lehet, hogyha jó élelmiszertájékoztatás ide vezetne. Köszönjük, Szilimovics úr. Következik. Köszönöm, biztos úr, hogy időt szakított ránk és hogy elmagyarázta az Európai Bizottság javaslatát. Itt vagyok. Including me thinks this is too little. Nagyon fontos ez, de túl későn érkezett, és nem elég ambiciózus. De ami igazán aggasztó számomra az az, hogy a csomagnak nincs igazán európai perspektívája. Mit értek ezen? Nos, megmondom mindjárt. Hogyha megbízható körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagot szeretnénk, akkor a, a méretgazdaságosságra is szükség van, hogy az egyik országban, ami, ami kárba vész, legyen mondjuk energiáról szó, vagy akár másról, az egy, ez egy másik országban felhasználható. Hogyha az Európa földrajzi méretéből eredő előnyeit nem használjuk ki, akkor ez semmire sem megyünk. megyünk. Például hiába csinálunk energiát a hulladékból, hogyha utána azt nem tudjuk nem tudjuk szállítani, továbbítani egy másik országba. Az elektromos autó mire való, hogyha nem tudjuk máshol feltölteni, vagy a, a, a Spanyolországban megtermelt megújuló energiát, hogyha nem tudjuk Franciaországba eljutatni, mert blokkolják a határon, akkor az, az, az, az, az mire való? Tehát az európai Unió méretéből adódó előnyöket hogyan kívánják eh, kihasználni? Ez lenne a kérdésem, köszönöm, hogy válaszol. Köszönjük, Szelimovics úr. Petella úr következik. Köszönöm. Biztos úr, nagyon érdekes volt a prezentációja, és eh, a válaszait is köszönöm. Részben a eh, kérdéseimet már meg is válaszolta. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy az újrahasznosítási célkitűzések alacsonyabbak az új csomagban. Például 70 65%-ra csökkentették a kommunális hulladék újrahasznosítását, si arányát. 2017 és 25 között a 30%-os élelmiszer hulladék csökkentés eltűnt ez a célkitűzés. Értem én, hogy a realista célokat kívánta kitűzni magunk elé, de szerintem az, hogy reálisak maradunk, az nem jelenti azt, hogy nem maradhatnánk ambíciózusak. Szerintem a kettő az igenis összeegyeztethető. Ugyanez egyébként igaz az változási politikára is. Szeretném mindannyiunkat emlékeztetni hogy pár évtizeddel korábban Japánban már ez már lefolyt ez a vita. Japán akkor nagyon magasan húzta meg a környezetvédelmi határokat. A japán gazdaság ezáltal versenyképesebbé vált. Szeretném, hogyha az Európai Unióban is ez hasonlóan e, történne. És egyébként önök is boldog karácsonyt és boldog új évet. Köszönjük! Ezzel a kérdések végéhez értünk. Biztos úr szeretne válaszolni? Um, first of all, with regards to plastics, marine litter, and here we see the link of... Köszönöm. Uh, uh yeah, beszéltünk a tengeri hulladékról és uh, annak csökkentéséről, ami megint csak kapcsolódik a körforgásos gazdasághoz, miközben tisztán tartja a tengert. Ugyanígy um, uh, uh, ne pazaroljuk el az energiát olyan termékek előállítására, amik aztán újra nem használhatóak. Ez összeköti a körforgásos gazdaságot az energetikával. A hulladékszállítási rendeletről volt itt szó. A hulladék az igazándiból egy eszköz, ha úgy tetszik, aktívum. Régebben inkább önmagában negatívnak tartották, most már erőforrásként is szóba kerül. Tehát a, a hulladékot sem szabad elpazarolni, mert valójában annak is egy jó része felhasználható a saját iparunkban, és ezzel is hozzájárulhatunk, növelhetjük a, növelhetjük a versenyképességet, és ami pedig a tervezett tabulást, tanultatást illeti, ott eh, egyetértek a képviselővel, egy sorágazatra jellemző ez a probléma, nem csak eh, a háztartási eh, eszközökről van itt szó, hanem a telefonokról, számítógépekről és egy sor más termékről is, amit nem kizárólag háztartásban használnak. Ehm, Komolyan kell vennünk ezt a kérdést, és komolyan vesszük a Máre főigazgatóságon belül azt, hogy hogyan lehet az óceánokat megkímélni. Ráadásul ugye az óceáni területek több mint fele az nemzetközi víz, ahol úsznak ezek a kontinensek, Igazándiból ezekre a nemzetközi vizekre az jellemző, hogy egyszerre felelős mindenki érte, és aztán ténylegesen senki. Tehát a tengeri hulladékok nyilván legkönnyebb megoldása az, hogy elkerüljük, hogy a tengerbe kerüljön a hulladék. Beszélünk az agráriumról és a, és a növényvédőszerekről, illetve műtrágyákról. Valóban a műtrágya irányelvet is át kell fésülni, amikor az agrárium és a körforgásos gazdaság kapcsolatát nézzük, ott is van egy fontos összeköttetés. E, itt elsősorban a víz újrafelhasználására e, gondolok. Tudjuk, hogy e, az agráriumnak nagyon nagy a vízigénye. Ezt is meg kell tehát vizsgálni a víz munkacsoporton belül ez a munka folyik is, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a víz újrahasznosításában innovatívabbnak lenni. Fleneken úrnak a kérdését nem igazán értettem, a, különösen amikor arról beszélt hosszasan, hogy hogyan lehet megszervezni egy ülést de amikor azt mondta, hogy állandóan csak beszélünk, az nem igaz, mert jönnek a beruházók és befektetnek ezekbe a dolgokba a körforgásos gazdaság különböző elemeiben. A magánszektor egyébként fényévekkel megelőzte a jogalkotást, és igazándiból mi támogató szerepet képzelünk el, a jogalkotás támogatja a magánszektor törekvéseit, mert hát végső soron a magánszektornak kell ezeket a javakat megtermelni, illetve ezeket a, az előnyöket létrehozni. Említettük azt is, hogy az Európai Beruházási Bank több milliárd eurót költött az elmúlt tíz évben a körforgásos gazdaságot támogató projektekbe. Tehát nem igaz, hogy csak beszélünk, Eh, hanem vannak olyanok, akik ténylegesen már tesznek is valamit, és akiknek a támogatásunkra van szükségük. A, munka, a munkahelyek és a versenyképesség, valamint az ambíció kapcsolatáról is beszélt az egyik képviselő, igen, meghallgatjuk a parlamentet, meghallgatjuk a tanácsot is, de ezen kívül mi meghallgattunk egy csomó fontos eh, érdekeltet is, amikor a körforgásos gazdaságnak a gazdasági gazdasági összetevőit nézzük, akkor oda kell figyelni arra, hogy mit mond a magánszektor, és oda kell figyelni arra is, hogy mit mondanak a környezetvédők. És meg kell nézni, hogy az egyes tagállamok mit csinálnak, és mit csináltak eddig. Mindez az egész gazdaságnak előnyére válhat. Gádini képviselő holisztikus megközelítést keres. Én azt gondolom, hogy ezt tettük ezért is szélesítjük ki a hatókörét ennek a gondolatnak. A körforgás eredetileg papírral, műanyaggal és üveggel kezdődött, és most már az egész építőipart, a textileket, a faipart is felöleli. Amikor pedig az összefüggésekről beszélünk, egy dolgot kihagytam, egy előnyt még nem említettem, minél alacsonyabb az energiaköltség, amely a az újrahasznosításhoz szükséges, például az alumíniumiparban, hogy egy példát is mondjak, tízszer annyiba kerül feldolgozni a szűzalumíniumot, mint újra feldolgozni már eh, legyártott alumíniumot. Tehát eh, konkrétan versenyelőny jelentkezik az újrafelhasználás oldalán. Pierre képviselő, ott be, én már beszéltem, vagy említettem, hogy a műtrágya jogszabályt át fogjuk fésülni, felülvizsgáljuk. Nem is értem, hogy miért hívják tengeri hulladéknak, mert valójában szárazföldi hulladékról van szó, ami a tengerbe kerül, tehát igazából a szárazföldön kell fellépnünk ellene, de a már létező tengeri hulladék eltávolításánál arra mutatnék rá, hogy ezek a környezeti kihívások megint csak nem csak gazdaság, nem csak környezetvédelmi szempontból fontosak, hanem ezek a környezeti kihívások gazdasági lehetőségeket is rejletenek magukban. A fogyasztókkal való jobb kommunikáció is szükséges, a címkézés és az ökodizájn címke pont arról szólnak, hogy a fogyasztók jobban megértsék a következményeit a választásuknak. Az energia pazarlás, igen, egyetértek azzal, hogy ezt csökkenteni kellene. Az óceán energiánál is azt látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek ebbe befektetnek, viszont infrastruktúrára van szükségük ahhoz, hogy az óceánból nyert energiát be tudjuk táplálni az energiahálózatokba. Nem bizonyos országoknak van olyan nehézsége, hogy a megtermelt alternatív energiát a, a hagyományos elosztó hálózatba elvigyék. Peterle úr, nem gondolom, hogy itt most újra feldolgozási célkitűzésekről beszélünk. Igazándiból mi a hulladék képződését láttuk el célokkal, tehát azt akarjuk csökkenteni a hulladék képzését a gyártási szakasznál már. Ez a körforgásos gazdaság csomag alapvetően arról szól, hogy eleve ne keletkezzenek hulladékok. Ezek nem papír célkitűzések, hanem tényleges anyagi támogatást is nyújtunk a megvalósításukhoz. Köszönöm még egyszer, most már végre távozhatok, mert 5.30-ra a repülőtéren kell lennem. away and... Uh... ön most távozhat, mi pedig folytatjuk. Lezártuk ezt a témát, megnyugtatom a biztos urat, más nem kért szót. Megköszönjük a biztos úrnak, hogy itt volt, és minden kérdésünkre válaszolt hosszasan. Köszönöm még egyszer. Thank you. Dear colleagues, we can... Uh, Kedves kollégák, folytassuk az ülést. Hármas nap rendi pontra kell visszatérjünk most. Visz az intézményközi tárgyalásokról, melyek célja az élelmiszer és takarmány jogszabály betartása november 9-én a társ jogalkotók megkapták a lehetőséget, hogy megvitassák azt a pontot, ahol konvergálnak az álláspontok. Például arról, hogy döntsenek a módszertanról, a menetrendről, és az első cikkcsomagot megbeszéljék. December 16-án volt az első triagógus, és a társadalkotók egyes ágazatok konkrét rendelkezéseit be szeretnék bevonni az alap másodlagos jogszabályalkotásba. A negyedik forduló január 27-én lesz. Következő napirendi pontunk, ötös számú, ötös és hatos, melyeket közösen tudunk megbetetni. az egyezmény a hosszú távú szerves szervő, hulladékanyagok és környezetes anyagok határon átnyúló szennyezésére vonatkozó jegyzőkönyv módosításának elfogadásáról. Én vagyok az előadó. Az határon átnyúló hatása a levegőszennyezésnek a nagy távolságűtő országokon átszerű erdőtövegési szennyezés fontos probléma és hosszú folyamat ezek kezelése. 72-ben és 77 között készült már egy tanulmány, mely elindotta azt a folyamatot, amely aztán az egyezmény megkötéséig vezetett. Ezt 79-ben írták alá, és 83-ban lépett életbe az egyezmény. Ez az első nemzetközi jogi eszköz, amely, amely jogilag kötelező hatása bírt. Meghatározza az ellenőrzés és a kárcsökkentés intézkedéseit a hátadon átnyúló légszennyezés, levegőszennyezés csökkentésében. További jegyzőkönyvekkel került kiterjesztésre, 8 ilyen, különféle anyagokra, például nehéz fémekre is kiterjesztve a hatályt, a nyolcadik jegyzőkönyv pedig a savasodás és a légszinti ózon károsodás, valamint a hosszú távú szennyező anyagok, a környezetben tartósan megmaradó szennyező anyagok és kiterjesztése került. A, a jegyzőkönyv az értékelés szerint elérte a célokat, 2007-ben viszont újabb tárgyalások indultak a vizsgálatára és a jegyzőkönyv módosításra került a 2009-es döntésre határozat révén. Ezeket még ratifikálni kell a feleknek a tanács döntésének függvényében, amely nagyon fontos lépés lesz abban, hogy magasabb védelmi szintet tudunk biztosítani az emberi egészség és általában a környezet számára a határon át nyúló, átterjedő légszennyezés tekintetében, és itt a szerves anyagok, illetve a nehéz fémek is külön figyelmet kapnak. A jelentős többi véleménye szerint jóvá kellene hagynunk a tanácsi állásfoglalás határozott tervezetben foglaltakat, és ez volna a mai napi rend 5-ös 6-os pontja. Kérnek-e szót ebben a témában? Senki sem akar hozzászólni? Megadom a bizottságnak akkor a szót. Már a bizottság kíván hozzászólni. Mindenki egyetért mindennel. Tökéletes. Akkor mehetünk tovább, és behozhatjuk a, a csúszást, ami a napi rendben adódott az, elő, adódott az előző témából. fare la discussione congiunta dei közös vitát tartunk, 7-es, 8-as, 9-es napirendi ponttárgyában, kifogás az eljárás szabadat 105 cikke alapján a gyermek tápszerület anyatei helyettesítő készítmények ügyében. A fogalmazó nincs itt, az előadó nincs itt valószínűleg úton van ide. Azt javaslom tehát, hogy ugorjunk most, és inkább a 10-15-ös naprendi pontokkal foglalkozzunk, a mentesítési eljárásokkal folytatva a munkát, hogy ne vesztegessük az időt. Tehát még télurrat várjuk, vegyük előre a 10-es mentesítés pontot, a 2014-es mentesítés, az EFSA a vegyanyag ügynökség, a környezetvédelmi ügynökség, járványvédelmi központ és a témájában, vegyük ezeket egy kalap alá. Először néhány általános vonását szeretném megvitatni ennek a kérdéskörnek. Én vagyok a vélemény szerzője, úgyhogy néhány percben kifejteném álláspontomat ebben a témában. A költségvetés végrehajtásának vizsgálata az éves jelentéseket is figyelembe veszi, és az Európai Bizottság és más intézmények összefüggésében vizsgálja ezeket, melyek a parlamenttel együttműködve a további információs igényeinket is kielégítve működtek. 2014-ben, amelyet, amelyet évet vizsgálunk a mentesítés folyamatában, ez volt az első éve a többéves pénzügyi keret végrehajtásának, a cél az volt, hogy az EU forrásokat a 2020 es időszakra vonatkozó leosztását vizsgáljuk. Az első évben, ebben az időszakban a végrehajtás alacsonyabb mértékű volt, mint az előző évben. A, a számunkra legfontosabb címsorokon az IGMV 252 millió eurót gazdálkodott, 99,7%-a került végrehajtásnak az önirányzatoknak, míg a kifizetési irányzatok körében 95%-os ez a mutató. A végrehajtási ráta a DG Climate-ben is fölfele ment, 99,7% az irányzatokra, és 93,5% a kifizetésekre. A DigiSanta esetében, amely 2014-ben 244 millió milliónyi programösszeggel gazdálkodott közegészségügyi programokban, 96% került kielégítően végrehajtásra, és kb. 95%-a a költségvetésnek közvetlenül három decentralizált ügynökségnek ment át és a kifizetések szintje 98% volt, így a jelentéstevő teljesen elégített az előrehányzatok és a kifizetések szintjének alapulásával a három DJ és a bizottság intézkedésének betudhatóan, ezek jól alakultak. Az élelmiszerbiztonság témakörében és az vonatkozó ügynökség működését vizsgálva megállapítható, hogy nagyon fontos szerepet játszanak ezek az ügynökségek. Irányítási, tudományos, gazdálkodási, igazgatási tekintetben segítik az egyes szakpolitikák végrehajtását, ezért fontos, hogy megfelelő anyagi és emberi erőforrásokkal lennek ellátva ezen céljaik elérésében. Hogy korrektív intézkedéseket is elfogadtunk a parlament és a szembevőszék ajánlására, különös tekintettel fogó önértékelésre és belső ellenőrzés javítására irányoztuk ezeket elő a programok végrehajtásában valamint a közbeszerzések és a támogatások jobb szabályozására vonatkozóan az Európai Parlament meglátásai a 2013-as mentesítésben megfogalmazott ajánlásai a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozóan különösen az EFSA-ban megvalósulásra kerültek. A belső auditok kelt az igazgatást és a tudományos munkatársak működését vizsgálják, a rendelkezésre információ alapján megállapítható, hogy a bizottság mentesítése megadható azok kiadásokra vonatkozóan, amelyek a környezetvédelmi és klímapolitikában, közegészségügyben, élelmiszerbiztonságban valósult meg a 2011-es pénzügyi évben, és az öt ügynökség vonatkozásában, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó tevékenységet látnak el egészében tehát pozitív nézetet alkothatunk ezen működéséről és a mentesítés megadásának lehetőségéről. Most pedig akkor megnyitom a vitát. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek mindazzal, ami ezekben a véleményekben szerepel, és én gondosan elolvastam őket amikor, az utolsó, amikor megpróbáltunk módosítókat benyújtani, a technikai hiba miatt nem sikerült. Na most a kérdés az, az tehát a módosítóknál, hogy majd szóban fogjuk benyújtani őket, vagy esetleg eh, később meg lehet még majd írásban, lehet majd még írásban is nyújtani. Nos, ami az öt eh, ügynökséget illeti, kettőnek van csalás elleni politikája, eh, háromnak nincs. És mivel a számbevőszék konkrétan rámutat arra, hogy bizonyos pénzeket rosszul használtak fel. Én eh, azt javasolnám, hogy vagy a parlament, vagy ez a szakbizottság tegyen javaslatot arra, hogy mindegyik ügynökség alakítson ki csalás ellenes politikát. Nagyon komoly gazdasági érdekek jelentkeznek az egyes ügynökségeknél, és nyilvánvaló, hogy egyesek rászorulnak arra, hogy a csalás politikát kialakítsák. Nem tudom, jövőre lehet benyújtani az erre vonatkozó módosítókat, vagy sem. Amikor megpróbáltam, nem működött a rendszer. Mindenképpen egy olyan kérdésről van szó, hogy itt föl kellett vetni. Köszönöm. I have to underline uh, that it is possible. Aláhúznám, hogy a módosítókat holnap délig lehet benyújtani, és aztán a szokásos eljárás alapján mennek a dolgok tovább, később lesz majd a szavazás a bizottságban. Valaki még szeretne hozzászólni ehhez a témához? Nem? Akkor a bizottságot hallgatnánk meg, amennyiben a bizottságtól itt van valaki? Yes, please. Euh, <coughs> merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr csak azt akarom jelezni, hogy a 2014-es év környezetvédelmi klíma költségvetés végrehajtásával elégedettek vagyunk. Nem volt ez könnyű, mert egy új többéves költségvetési terv kezdődik, kezdődött, amely hozott bizonyos újdonságokat is, nevezetesen olyan pénzügyi eszközöket, amelyek újak voltak. Két eszközre gondolok itt a környezetvédelem területén, egy másik pedig a klíma területén. Ezek a beruházási eszközök, pénzeszközök, ezek elindultak, és a terveknek megfelelően mennek ki a pénzek. A másik dolog, ami miatt örülünk, az az, hogy a klímafőigazgatóságot is, amelyet 2010-ben hoztak létre, úgy tűnik, hogy sikerült felfejlesztenünk, és most már utazósebességen működik normálisan. Az elején kicsit a végrehajtással voltak problémák. 2014 kapcsán beszéltünk arról is, hogy voltak a kifizetésekkel problémák. Ez azt jelentette, hogy bizonyos kifizetések majd csak 2015. januárban lesznek végrehajtva. Nyilván akkor lesznek elszámolva, tehát 15-ös 15 kifitartozni. Ezt a helyzetet egyébként azóta rendeztük. Köszönöm. Nem tudom, hogy más akar-e beszélni a bizottság részéről, mármint az Európai Bizottság részéről, hogyha nem, akkor megyünk tovább, illetve visszalépünk valójában. De azért itt még el kell mondanom, hogy a, a módosító benyújtási határidő az holnap 12 óra, január 21-én szavazunk majd. A, ebben a bizottságban, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban pedig március 23-án lesz a szavazás. Taylor úr időközben befutott, és ez azt is jelenti, hogy vissza tudunk térni a 7-es, 8-as, 9-es napirendi pontokra kifogás az eljárási szabályzat 105. cikke alapján anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszer, a második kifogás az speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a harmadik pedig feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébi ételek. Keith Taylor úrnak adom meg a szót, hogy magyarázza, hogy a kifoga, elmagyarázza, hogy a kifogásai min alapulnak. Köszönöm, elnök úr. Mind háromról fogok beszélni méghozzá abban a sorrendben, hogy a napi renden szerepelnek. Először is rögtön az elején szeretném azt egyértelműíteni, hogy nyilván az optimális az, hogyha az anya ö, szoptatva tudja táplálni a gyermekét. Miért ellenzem a tápszere való táplálást. Tehát nyilván sokak számára nincs más megoldás, ezt teljesen tiszteletben tartom. Ugyanakkor ellenzem ezeket a delegált aktusokat azért, mert úgy érzem, hogy a rendelet tervezet nem eléggé ambiciózus abban, amennyire, abban, hogy védje a gyerekeket és a szülőket a, a félrevezető címkezéstől, illetve kereskedelmi gyakorlattól. A WHO egészségvilágszervezet szerint az első hat hónapban kizárólag szabtatásra szabad táplálni, vagy kellene táplálni a gyereket, és az anyatejet pedig másfajta anyatej kiegészítő tápszerrel is lehet ezt pótolni. 21 országban a WHO európai régiójában csak 13%-át táplálták kizárólag a 6 hónapos korukig. Many health benefits to A szoptatásnak rengeteg egészségügyi előnye van mind a gyermek, mind az anya számára, épp ezért az Európai Uniónak többet kell tenni annak érdekében, hogy a szoktatással való táplálást támogassuk. Ez a delegált aktus ugyanakkor ezt nem teszi meg, nem tesz eleget annak érdekében, hogy tisztességtelen verseny által visszaszorítsák a szoktatást. Éppen ezért a, a tápszerekre vonatkozó nemzetközi normákat nem védi megfelelő mértékben. Ez a rendelet ahelyett, hogy a nemzetközi szabványokat átültetni de ezeknek érvényt szerezne, éppen hogy, éppen hogy gyengíti a tagállamok ez irányú erőfeszítéseit, éppen ezért úgy éreztem, hogy fel kell emelnem a szavam ezzel szemben. Miért? Azért, mert a nemzetközi egyezmény kimondja, hogy semmiféle reklámmal nem szabad, semmiféle reklámozása nem engedhető a tápszerek esetében. Ez a rendelet ezt lehetővé teszi olyan kiadványokban, amelyek tudományos kiadványnak vagy gyermekneveléssel kapcsolatos kiadványnak minősülnek. Az anyatej kiegészítő tápszerekre vonatkozóan ilyen reklámtilalmat egyáltalán nem tartalmaz. Én azt javaslom, hogy mindenféle ilyen reklámot tiltsunk be, sem az anyatej helyettesítő, sem az anyatej kiegészítő tápszereket nem szabad semmiféle kiadványban sehol reklámozni. Azzal a kitétellel, hogy a tagállamok tovább szigoríthatják ezt a fajta reklámozási szabályozást. Főként az egészségre vonatkozó kitételek tiltandóak. A anyatej helyettesítőkre, von, hál' Istennek ezeket tiltja, de a anyatej kiegészítő tápszerekre vonatkozó ilyen tiltást nem tartalmaz. Commission is currently considering az Európai Bizottság foglalkozik azzal, hogy az, a vastartalom például jó, segíthet a, a vérképzésben, vagy a C-vitamin segíthet más szempontból. Ez, ez egyszerűen elképesztő. Az, hogy ilyenfajta reklámkampányt a tápszerekre lehetővé tegyünk, ez, ez tisztességtelen piaci előnyt jelenthet más élelmiszerekkel szemben, éppen ezért aláássa a, feldolgozatlan élelmiszerekre vonatkozó egyszerű szabályozásunkat. Éppen ezért úgy érzem, hogy ez a delegált aktus minden ilyen állítást, egészségre vonatkozó állítást be kell, hogy tiltson. Docosahexonic hexonic acid. Oh, that's easy for me to say. Um, and that was uh, DHA, it's recommend. Uh, DHA, uh, rövidítésű uh, uh, zsírsav, omega 3 zsírsav, most a latin nevével nem is uh, próbálkoznék inkább. Uh, Ez uh, csak egy lehetséges uh, alkotószer vagy összetevő, annak ellenére, hogy ezzel kapcsolatos bármiféle tudományos a felhasználás javasolt, javallata tudományosan egyáltalán nem bizonyított. Utolsó sorban a tápszerekben jelenlévő maradék a növényvédőszer maradékok egyértelműen az endokrin rendszert zavarhatják, endokrin rendszert károsíthatják, tehát ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy zéró tolerancia az egyetlen elképzelhető megoldás. Azt hiszem, hogy a, a, az újszülöttek kis gyermekek táplálásának a terén a teljes védelem csak így oldható meg. My reasons for objecting to this draft. Tehát a második, a gyógyászati célra szent élelmiszerek kapcsán is ellenvetésem van, ezt is, is tiltakozásomat fejezném ki. Ugyanis, amikor ez beteg gyermekek és újszülöttek számára készülnek, akik különösen kiszolgáltatottak, akkor a reklámozást nem szabad megengedni, és csak tudományos, illetve tényszerű állításokat szabad megengedni, amelyek kifejezetten a szakmabelieket célozzák. A, ugyanúgy, mint a tápszerek esetében, a, a gyógyászati célra szánt élelmiszerek esetében a, például a gyermeknevelési kiadványokban megengedné. Hát a terhes anyák, illetve a, a, a szülők olvassák az ilyen kiadványokat, ezek ahhoz vezethetnek, hogy öndiagnózisat félrekezelik magukat, teljesen félrevezetek, lehetnek ezek. A tízes cikk a delegált rendelet tízes cikkel beszél egyébként erről. Ugyanakkor a jelenlegi cikk megfogalmazásában olyan különbséget tesz, amely a 18-as preambulum bekezdésben nem jelenik meg a delegált aktusban. A tápszerek esetében a tagállamok számára lehetővé teszik, hogy az ilyen reklámozást korlátozzák, vagy betiltsák. A az anyatej helyettesítők esetében lehetővé teszik, de az anyatej kiegészítők tápszerek esetében nem. Egyszerűen így nem vagyunk következetesek. Másik oka az tiltakozásomnak az, hogy legalább aktus nem teszi lehetővé a gyógyászati célra szánt élelmiszerek esetében az egészségre vonatkozó állításokat. Nagyon sokszor ugyanakkor maga a nevük már egy e, e, egészséggel kapcsolatos állítás. Ez a rendelet tervezet ki kellene, hogy mondja, hogy tulajdonképpen maga a, a márkanév is sokszor e, egy egészségre vonatkozó állítás. Végezetül a növényvédőszer maradványok tekintetében a zéró toleranciát követelem, azért, mert az újszülöttek és a kisgyerekek endokrin rendszerek különösen veszélyeztetett. Remélem, hogy a kollégák szavazás során majd januárban tudják támogatni ezt a javaslatomat. Egyébként januárban, tehát nem holnap szavazunk erről végezetül, de nem utolsó sorban feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és ételekkel kapcsolatos kifogás az ES szövezet 105-ös cikke alapján. Miért tiltakozom ezen delegált aktussal szemben? Azért, mert a BB ételek esetében az energiatartalom 30%-a is cukorból származhat. 100 kalória energia esetében, tehát mondom, 30% származhat cukorból, egész egyszerűen ez szembe megy a WHO, tehát a Világegészségügyi Szervezet ajánlásával, amely idén szeptemberben azt ajánlotta, hogy a szabad cukor bevitelét kevesebb mint 10 százalékban korlátozzuk a teljes energiabevételre vetítve. Ezzel szemben a rendelet tervezet 30 százalékot szab meg, ez háromszor több, mint a WHO ajánlása, hölgyeim és uraim a WHO azt is javasolja, hogy 6 hónapos kor után az anyatejet tápanyagban gazdag kiegészítőkkel kell kiegészíteni, amelyek lehetőleg hozzá a cukrot nem tartalmaznak. A tudományos javaslatok, a tudományos körök javaslatai is erre vonatkozó ajánlásokat fogalmaznak meg. Az ilyen magas cukortartalmú bébi ételek táplálása, főként ilyen korai időszakban hozzájárulhat a súlyos elhízottsághoz, illetve bármi többféle egészségügyi problémához. A lehető legkevesebb hozzáadott cukrot kell, hogy tartalmazzon a gyerekek a BB-t, amelyet ilyen újszülöttek kisgyerekeknek adunk, az az, az, az alkohol, illetve a testmozgás hiánya együtt sem okoz annyi eh, halálesetet, illetve egészségügyi problémát, mint az elhízás. Ezt kell megelőzni, ezért a BB ételek táp eh, és a, a, a gyerektápszerek esetében nagyon oda kell figyelni arra, hogy a lehetővé megengedett hozzáadott cukor határérték a WHO ajánlásokkal legyen összhangban. Éppen ezért arra szóltam fel az Európai Bizottságot, hogy ennek a delegált aktusnak az elfogadását halasszák el egész addig, amíg az erre vonatkozó jelentés nem lát napvilágot, és amíg az Európai biztonsági Ügynökség nem hozta nyilvánosságra a feldolgozott élelmiszerek az újszövetek és kisgyermekek e, e, étkez e, táplálásában című jelentését. Ezért tehát, még egyszer mondom, tiltakozom, és itt is újra hangsúlyoznám, hogy általános elvként zéró, tol zéró toleranciát kell alkalmaznunk a növényvédőszerek a maradványértékeivel kapcsolatban, főként a gyermekeknek szánt élelmiszerekben, ahogy azt a WHO is ajánlja, egyértelművé kell tenni azt is, hogy hat hónapnál fiatalabb gyerekek szemére alkalmatlan fogyasztásra. Én szerettem volna elmondani indoklásra. Thank you very much, and now we can stay. Köszönöm szépen. Kezdjük a vitát. Grosszett asszony. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Három tiltakozást hallottunk, szerintem ezt ne fogadjuk el, mert megalapozatlanok. Miért? 2012-es rendelet elfogadásakor egyes kollégák Például Rész asszony is elnezte azt, hogy az élelmiszer biztonsági normákat magasan állapítsuk meg, annak érdekében, hogy a legveszélyeztetettebb populációt védjük, akinek ezt szánják. Az Európai Bizottság delegált aktusa eh, a fogyasztók jobb tájékoztatását eh, célozza, szigorú címkézés tekintetében, illetve a reklámszabályok szigorításában. Úgy vélem, hogy ez az intézkedés jó irányba mutat, ezért a zöldek álláspontját nem osztom. Ami a az anyatej kiegészítő tápszert, illetve az anyatej helyettesítő készítményeket illeti nyilván ezeket ezekhez képest előnyben kell részesíteni az, az anyateljes szoptatást. Ugyanakkor ez egy dogmatikus, dogmatikus megállás pont, amit a zöldek képviselnek, amely gyakorlatilag megítéli azokat a nőket, akik nem szoptatnak, és ez teljesen elfogadhatatlan. E, azzal is egyetértünk természetesen, hogy az anyatej e, jobb, mint az alternatívák, ugyanakkor az alternatívák, amennyiben azok egészségesek, elérhetőek kell, hogy legyenek, és éppen ezért e, úgy gondolom, hogy ezt lehetővé kell tenni Eh, Taylor úr érvei eh, igazándiból eh, szerintem tévesek is, mert azt gondolja, hogy az anyatej kiegészítő tápszerek reklámozását be kellene tiltani. Igazándiból mindössze arról van szó, hogy azt nem mondhatja a gyártó, hogy az anyatej kiegészítő tápszer jobb, mint az anyatej. Egy speciális címkézésre van szükség ahhoz, hogy differenciálni tudjanak a fogyasztók. Én azt gondolom, hogy ezzel a fogyasztók védelme megvalósul. Ami pedig a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszereket illeti, illetve a feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébételek, vagyis a kis üvegcsék, amiben a BB vannak. Nos, ott a képviselő úr érvei különösen soványkának tűnnek ebben a két kifogásban a zéró tolerancia például eh, a rezidúmok vonatkozásában, illetve a eh, növényvédőszerek eh, mentessége, teljes mentessége igazándiból már most érvényben van, és sajnálatos módon egyébként az anyatejjel is átadható, átadhatók azok a maradványok, azok a rezidumok, amelyek eh, eredetileg növényvédőszerből fogla, eh, tar, eh, származnak. Igazándiból e, elkerülhetetlen, hogy a környezetben maradjanak ilyen rezidumok, tehát azoknak a teljes kiiktatása, a zéró tolerancia az irreális a feldolgozott gabona alapú e, élelmiszer és bébételeknél pedig már most odafigyelünk az összetevők kiegyensúlyozottságára. Tehát a három kifogási eljárással kapcsolatban e, azt állapítom meg, hogy a komitológiai eljárás nem, elég, nem egészen világos. E, a szakértők, az érdekelt felek és a bizottság konszenzusán alapulnak az ilyen e, delegált aktusok. Amennyiben ki akarjuk nyírni az élelmiszeriparnak ezt az ágazatát, e, akkor persze jó úton járunk, ha követjük itt Taylor urat, viszont e, amennyiben más a célunk, és inkább egyfajta felelősség teljes felhasználást akarunk látni, akkor túlzás, amit Kip Taylor úr javasol, az agrár e, és élelmiszeripar egyébként folyamatosan javítja termékei minőségét, ezért is e, nem támogatom a kifogásokat. Köszönöm szépen, Saldemúza asszony. Köszönöm szépen. Először is az, hogy nagyon eredeti bemutató, befezetőt tartott ezen tiltakozások tekintetében. Árnyék, az árnyék ellódó nevében szeretnék beszélni. Mi azt ajánlanánk, hogy támogassuk ezeket a tiltakozásokat. Az első, amelynek tárgya a tejpor, vagy anyatehelyettesítő tejpor és keverékek, amelyekkel nagyon körültekintőek kell legyünk, illetve reklámozását nagyon körültekintőek kell szabályozzuk, és különösen azokat az egészségügyi információkat, amelyek a csomagoláson állnak, meg a reklámban szerepelnek. Itt nagyon érzékeny a fogyasztói kör, nyilvánvalóan, ezekkel külön körültekintően szabályoznunk azt, hogy mit lehet írni a reklámba. Nem szabad túlzottan feldicsérni úgymond ezen termékek hasznosságát. Úgyhogy ebben a tekintetben a kifogás föltétlenül támogatható. Nem gyógyhatású ezek a készítmények, nem is lehet őket ilyen értelemben reklámozni nem volna helyén való, hogyha az EU engedélyezne olyan ö, csecsemő tápszereket és élelmiszereket, amelyek 30%-ban tartalmaznak cukrot. Különösen most, amikor a legnagyobb, legnagyobb kihívás az elhízás, mint, mint népbetegség, különösen a gyermekek körében. E tekintetben feltétlenül korlátozni kell a cukortartalmat, tehát ha valaki engedélyezni akarná, az nem volna helyt, helyet helytálló. Az EFSA vizsgálódhat ezen termékek összetétele tárgyában, és kell is tegye. Szerintem engedélyezni kellene ezt, és nem szabad engedélyezni, hogy ilyen magas cukortartalom legyen a csecsemő tápszerben. Hogyha már önmagában ez is elég a kifogás támogatására. Úgyhogy a szocialisták nevében támogatom a kifogást. Thank you very much, I take the floor. Köszönöm. Az árnyék előadónk nevében beszélek. Frederick eh, Rees nem lehetett ma, nem lehet ma itt. Eh, nyilván egyetértek azzal, amit mondok most az ő nevében. Két éve raportőre volt annak az anyagnak, amelyek alapján ez a három kifogás születik, illetve amelyekkel kapcsolatban ez a három kifogás születik. Összességében egyetértünk. Igazándiból nem a, a, a, a kifogás az az eredeti jogszabálynak csak egy részét illeti. Nem igazán értjük, hogy Taylor úr miért emelt kifogást a, a, a végrehajtási rendeletekkel, illetve a delegált aktusokkal, mert azok megfelelően tükrözik az akkori, tehát a két évvel ezelőtti tárgyalások kimenetelét Karl Schlittét idézném, aki a zöldeket képviselte annak idején a vitában, de e, Michel Rivázi is ezt mondta. E, azt mondták akkor még a zöldek, hogy üdvözlik az elővigyázatossági elv e, alkalmazását, illetve a nanoanyagokkal és a címkézéssel kapcsolatos szabályokat is üdvözölték, mert fontos, hogy nevezessük félre a fogyasztókat, és éppen ezért megszavazzák a zöldek, mondták két évvel ezelőtt a szöveget. De nyilván most politikai okokból gondolták meg magukat, és igazándiból ők most azért harcolnak, hogy a hat hónapon túli szoptatást reklámozzák, illetve részesítsék előnyben. Mi liberálisként nem támogatjuk a választás szabadságát, tehát itt a nők választási szabadságáról van szó, szóval ők döntik el, hogy akarnak-e szoptatni vagy sem. E, több okból e, dönthetnek úgy, hogy nem szoptatnak, egyrészt azért, mert a munkájukkal összeegyeztetetlen, vagy a természet e, tagadta meg tőlük ezt a lehetőséget. A ami a részleteket illeti, anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek kérdésében, ugye az volt az első érv, eh, hogy a zöldek azt szeretnék velünk elhitetni, hogy egyfajta jogszabályi ütközés keletkezik a WHO ajánlások és az EU szabályok között, ez nem így van. Nem csak azért, mert az Európai Bizottság a szövegnek a koherenciáját garantálja, hanem azért is, mert a WHO útmutatás az igazándiból megelőzi ezt a jogszabályt, és azóta semmi nem történt ezen a fonton, fronton. Ami a reklámozást illeti, itt igazándiból olyan anyatej kiegészítő tápszerekről van szó, amelyek a 6-12 hónapos közönséget célozzák meg. Ezzel kapcsolatban volt egy módosító indítvány annak idején, amit leszavazott a parlament, pont azért, mert az anyatej kiegészítő tápszereket az, a szoptatással kapcsolatban előnyben részesítette volna. Ami a növényvédőszer maradványokat illeti, természetesen mi is el szeretnénk kerülni ezeket a tápszerekben. Emlékeztetnék arra azonban, hogy nagyon alacsonyak már most is az értékek, 0,01 mg per kiló, ez az elővigyázatossági elv alapján lett meghatározva. A nulla tolerancia, a zéró tolerancia meghirdetése, mint alapelv, az teljesen irreális. Mindannyian tudjuk, hogy a környezet is különböző anyagok által szennyezett, és ilyen maradvány, maradványok maradhatnak a termékekben is a bizottság annak idején az EFSA-tól várta a választ, és igazán hogy nyomást kell gyakorolni az EFSA-ra, hogy megállapítsa, hogy a 001-nél, milligram per kilónál eh, lehetnek-e alacsonyabb határértékek. A, a nyolcadik napi rendi pontnál, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszereknél ezek, ezek beteg emberek, akik ezt fogyasztják, gyakran gyerekek, és itt az információ nyújtást mindig lehetővé kell tenni, a reklámozást viszont be lehet tiltani. Ezt a kettőt mossa össze Taylor úr. Nyilván tudományos információra van szükség, és nem tartalmazhat reklámot. Keith Taylor úr valójában az egész jogszabály átírására törekszik, a delegált aktusok elleni kifogás, mint lehetőség nem erről szól. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy a három kifogás egyikének sem szabad helyt adni. Köszönöm. Euh, Igen, köszönöm. Három. Taylor úr három tiltakozást nyújtott be fontos kérdésekben, különösen ami e, az átláthatóságot címkézés, de főleg a növényvédőszerek maradékát illeti. Nos, c'est-à-dire allaitement exclusif sur les six premiers mois. WHO ajánlásai az első hat hónapra vonatkozóan, e, ezek nem jelennek meg e, egy az egyben a rendelettervezetben a címkézéssel kapcsolatban. Taylor urat éppen ezért támogatjuk, aki az a, az anya, aki szeretne szoptatni. Most azt hiszem, hogy ö, ha egyszer, e- egyszer elkezdi a tápszer használatát, akkor tulajdonképpen már nincs visszaút, tehát benne ragad ebben. Nos, éppen ezért a korlátozott peszticidek listájában difozátnak valóban szerepelnie kell, ebben is támogatjuk célorulat, illetve a kizárt összetevők tekintetében a GMO-knak is szerepelniük kell. A DHA hozzáadását mi sem tartjuk indokoltnak, tudományosan ez nem alátámasztott, nem a delegált aktusok esetében mindenképpen nyilvánosságra kell hozni a, az elvégzett konzultáció eredményét, ami pedig a hozzáadott cukrot illeti, valóban az ilyen magas hozzáadott cukortartalom a kóros elhízás veszélyt hordozza magával. Megint csak támogatjuk Taylor úr javaslatát, ez ügyben is semmiféle reklámozás nem megengedett, és semmiféle egészségre való hivatkozás nem elfogadható. Éppen ezért Alapvetően támogatjuk Taylor úr javaslatait, de még finomítanunk kell a végső álláspontunkat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Gardini asszony a következő. Köszönöm nagyon gyorsan csak. Szeretném elmondani a véleményemet. Meghallgatva képviselőtársai mondandóját, illetve olvasva a három kifogás szövegét, támogatom őket. Meglehetősen jó érvelés áll mögöttük, indoklás áll mögöttük, nehéz volna cáfolni ezeket. Nem tudom, hogy az elmúlt parlamenti ciklusban kifolyt, kifejtett munkát követték-e önök, amelyek most ezekben a dokumentumokban és kifogásokban öltenek testet. Éppen ezek az aggályok irányítottak bennünket az előző ciklusban is. Ezért foglalkoztunk, tettünk ennyi munkát két éven át ebbe a témába. Nem utolsó pillanatban improvizált dologról van itt szó tehát. Nagyon régóta dolgozunk azon, hogy elfogadható eredmény szülessen, mindenféle fenntartást, aggályt és véleményt meghallgatva és értékelve most nem úgy tűnik, mintha visszalépnénk az, egy, az első kockára. Visszautaznánk az időbe. Holott nem így van. Mindezeket a kérdéseket kiértékeltük, tanulmányozták ezeket, és ezeket figyelembe kellett venni, és szerintem optimális eredmény született mindebből. Éppen ezekre az aggályokra igyekezvén választ adni született meg az a megoldás. Ugye a tagállamok mondták, hogy további szigorításokat vezethessenek be a reklámozásra és a hirdetésre. Er, ez már ez megvan, ez már engedélyezett. A tagállamok már most is tovább szigoríthatják ezen termékek reklámját, reklámozását. És csak szak folyóratokban, meg, meg ter, sajtótermékekben lehet reklámozni ezeket. Aztán a kiegészítő anyagokat is meg kell nevezni. A közvélemény is nagyon pozitívan látja az ezzel kapcsolatos megszorításokat, a BHA vegyülettel kapcsolatos szigorításokat, és ez ugyanakkor úgy tűnik verseny hátrányt keltett a szabályozási hiánya, és aki nem tett, azok a gyártók nem tettek ilyen vegyületet a termékükbe, versenyhátrányt szenvedtek. Fontos, hogy tehát, hogy a, a méltánytalan előnyöket kiküszöböljük a versenyből a termelők körében. Szerintem nem volna helyén való, hogyha ezeket a kifogásokat elfogadnánk, mert nagyon komolyan kiértékeltük ezeket a témákat, ezeket a kérdéseket, megoldásokat találtunk a problémára. Most újra kezdjük, újra gomboljuk az egész mellényt. Hát ez a hatalmas munka, amely két éven át belement ebbe a témába, az elvész, és emellett jogbizonytalanságot is teremtünk, amely nagyon károsítja nem csak magát az ágazatot, hanem általában a a közvéleményt. Nem csak az, az ágazat önmagában is elég fontos, gazdasági súlyát tekintve, ám szélesebb körben is. Mint, mint munkáltató, gazdasági szereplő, a fogyasztók szempontjából is káros volna, hiszen az eddigi szabályozás előnyét nem élveznék a fogyasztók. Azt szeretnénk biztosítani, hogy a kifejezett aggályok megfelelő figyelmet kapjanak. De ez megtörtént. Nem tudom, hogy akkor itt voltak el a szakbizottságban, én itt dolgoztam az a ciklusban, és mint mondtam, mélységében, körültekintően megvizsgáltuk, kiértékeltük ezeket a gályokat, és választ találtunk rá. Úgyhogy kérem, ne támogassák ezeket most megint, ezeket a kifogásokat. Intervengo. Köszönöm. Nos, én gyerekgyógyász vagyok, tehát ilyen szakmailag is hozzá tudok szólni, bár ugye most nem praktizálok, de tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy támogatásra támogatom a szociál, szocialista és demokrata frakció általános álláspontját. Elolvastam a kifogásokat, és át is gondoltam azokat a dokumentum függvényében, és el kell, hogy mondjam önöknek, hogy noha súlyos problémákról van szó, abban az értelemben, hogy a figyelmünkre méltóak ezek az ügyek, eh, ahhoz nem, kér fétség, nem fér kétség, hogy eh, az anyateljes táplálás a legjobb módszer, és igazándiból minden nőnek ez kellene, hogy legyen az első gondolata akkor, amikor a eh, legszebb eh, időszakán átmegy, tehát amikor anyaként anyává válik, de vannak objektív okok, amelyek miatt a nők egy része nem tud anyateljes táplálást adni a gyermekének. Erre emlékeztetném az embereket, és külön emlékeztetném a kollégákat arra is, hogy a jóléti állam megrendülése miatt, illetve a munkahelyek bizonytalanabbá válása miatt egyre többen jutnak ebbe a helyzetbe, amikor ez nem lehet választás, tehát a munka miatt behatárolt a választási lehetőségük, mert nem elég hosszú az anyasági szabadság például. Tudom, hogy nem itt van a helye erről most beszélni, de ez is hozzátartozik ehhez a képhez. A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy tegyenek többet azért, hogy eh, egy olyan politika valósuljon meg, amely az anyatejes táplálást eh, tényleg egyszerűbbé teszi. Én nem akarok semmifajta demagóg érvelésbe menni azt eh, illetően, hogy mennyire felsőbbrendű az anyatejes táplálása tápszeres tápláláshoz képest. Ez igazándiból egy objektív tudományos kérdés, ez már eldőlt. Azt szeretném, hogyha elkerülnénk, hogyha mi zárnánk ki választási lehetőségeket. Én most a saját hazámra gondolva mondom, hogy az olasz kórházak ingyenesen kapnak mintákat. Ez egy olyan kicsinek tűnő dolog, amit azért érdemes megfontolni. Nem akarjuk az embereket arra biztatni, hogy ok nélkül is próbálják meg kiváltani az teljes táplálást. Az elnök úr a kalapácsát lengeti már, úgyhogy abba is hagyom. De mindenképpen azt mondanám, hogy a döntés előtt azért járjuk körül ezt a témát még. Mr. Eck úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ponttal kapcsolatban szeretnék nyilatkozni. Télor úr pontja körül a nagy cukortartalmú gyermek tápszerek esetében sógorom és nővérem is pszichiáterként és neurológusként dolgoznak. Őket kérdeztem meg, hogy a gyerekek miért szeretik annyira az édességet. Elmagyarázták nekem, arról van szó, hogy magas cukortartalmú élelmiszerrel táplált gyerekben neuronális idegkapcsolatok jönnek létre a fogyaszt amelyek bizonyos agyi területeken pozitív ö, izgalmat vagy ösztönzőket keltenek, és a cukor újabb és újabb adásakor egy új ö, idegkapcsolat épül ki az agyban. Tehát ez oda vezetett, hogy egy ilyen magas cukortartalmú gyerm gyermektáp szeretetésével egy, egy egész generáció ö, rászokottat nevelünk fel, azt meg jól tudjuk, hogy a cukorban gazdag táp élelmiszer milyen negatív egészségügyi hatásokat hoz az élet későbbi szakaszaiban. Amit ezzel az ipar elér, az az, hogy gyerek csecsemőkortól felnevel úgymond egy teljes nemzedéknyi a termékére szoktatott embert, úgyhogy ezt semmiképp sem akarhatjuk felelőtlennek tartom a 30%-os cukortartalmat, már már bűncselekménynek jelölném meg. Hát, miss. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Abszolút csatlakozom az előttem szólóhoz, ám nem akarom dogmatikusan, olyan dogmatikusan megjelölni a dolgot, ahogy Ekkur tette, ám a WHO szerint 10%-ig rendben van a cukortartalom, itt meg 30%. Ez, ez nagy különbség. Kérdem a bizottságot. A friss tudományos adatok fényében miért nem fogadjuk el a WHO ajánlását? Mert a, a elhízás számok nagyon magasak Európában, a legkisebb, legfiatalabb gyermekkorban kéne foglalkozni az egészséges táplálkozás bevezetésével, és a cukor itt nagyon magas. Van egy második kérdésem a bizottsághoz. az, hogy a, a növényvédőszer maradványok 0%-os toleranciája, ez elérhető céle? Van erre tapasztalat világszerte? Hogy állnak más országok? Ezzel a gyakorlat fényében kell megvizsgáljuk, mi az, amit el lehet érni, és mi az, ami tudományosan lehetséges, milyen határértékeket lehetne megjelölni. Köszönöm, Zomer asszony. Köszönöm szépen. Meg kell mondjam, hogy a zöldek érvei hát nem meglepőek, és tisztán ideológia alapon állnak hozzá a kérdésekhez. Én is támogatom azt, hogy az anyák szoptassanak, én magam is hat hónapig szoptattam a gyermekemet, ám előbb-utóbb ugye véget ér a szoptatás időszaka, és akkor is valahogy etetni kell a gyereket, át kell állítani valamilyen tápszerre. Akkoriban én nem dolgoztam, amikor kisgyermeket neveltem, már nagyon sok kolléganőm, meg, meg nőtársamnak nincs meg az a luxusa, hogy otthon szoptathasson, egyszerűen nem tudja összegyeztetni a munka körülményeivel. Vagy legalábbis idő után nem. Ez maga a valóság, és ez az oka annak, hogy ezek a termékek szükségesek, egyetem megjelentek, és, és a piacon megélnek. A delegált jogi aktusok a bizottság részéről is kimondják, hogy a, a csecsemő szempontjában a legjobb a hazanya szoptatja, és az, ezen termékek, a, a helyettesítő termékek reklámozását erősen szigorítja, bizonyos anyagok alkalmazását tiltja, és világos különbséget tesz a, a, az anyatej, a tejtermékek és az egyéb hozzáadott anyagok között. Hogyha a a termékcsomagolás, ha rajta kell legyen a megjelölése az esetleges előnyöknek is, szerintem nem teremt méltánytalan versenyt. Ugyanakkor a teljes kör legyen az információ. A bizottságban most is erősen korlátozza a termékek reklámozását, és csak szakfolyratokban lehet ezeket reklámozni. Úgyhogy teljes, ugyanakkor a teljes reklámtiltás el túlzása volna a dolgoknak. Ezek nem, ezek nem szülői magazinok, meg színes újságok, hanem szaklapok, amelyet, amelyet orvosok és egészségügyi dolgozók, szakemberek olvasnak. Tehát ezekben lehet csak elhelyezni a reklámokat, most is. Az pedig, hogy csak egészségügyi szakember ajánlhatja ezeket a termékeket, ezen túl szerintem nem kéne szabályozni, ha pedig a reklámozás során ö, egészségügyi előnyökre való hivatkozás található. Nos, ezeket tiltják már most is szabályok, ha nem helytállóak. Tehát, és ehhez sorolható az is, amit már valaki elmondott, a tagállamok szabadon bevezetnek még szigorúbb szabályozásokat, ha úgy látják, hogy erre szükség van. Mi kell még tehát? Tehát nem értem ezeket a tiltakozásokat és a WHO adatait vizsgálva, és ezek sem kőbevésett szent szentségek, nem feltétlenül egyeznek meg a tagállami tudományos grémiumok véleményével, nem esnek egybe. És itt van az EFSA, van egy saját tudományos hatóságunk és hivatalunk, amely szintén megfogalmaz ö, ajánlásokat. A WHO ajánlása maximális cukor tartalomra vonatkozóan én ezt kritikusan látom. Szerintem nincs ajánlható értéke a cukorfogyasztásnak. Igaz van ekkornak, a testnek, a szervezetnek nincs igazán szüksége cukorra, Rá képezzük a szervezetünket, hozzá szoktatjuk a cukorra, csak esetben ezt maguk a nagyszülők teszik, akik etetik a gyereket csokival. Úgyhogy ezt is megéltük mind a hányan, azt hiszem. De Szerintem az EFSA ajánlásához kéne tartsuk magunkat, és a német táplálkozás tudományi hivatal ajánlására, amely több évtized óta működő szervezet, és a politikai tanácsokat ad, szakpolitikai tanácsokat, és ez a német hivatal a WHO ajánlását is kritikus módon látja, az 5%-a az napi energiabevitelnek lehet cukor, a német hivatal szerint gyenge tudományos bizonyítékok igazolják csak ezt, úgyhogy ez sem feltétlenül vakon követendő non plus ultra igazság, mert amit a WHO mond. Aztán meg kell említeni azt is a WHO ajánlások kapcsán, hogy nem a természetes cukortartalma vonatkozó, vonatkozik, tehát a gyümölcscukor, meg szőlőcukor, ami ben természetesen van a termékekben, hanem a a, és nem tesz különbséget a mesterséges bevitt cukortól. Aztán azt is világosan látni kell, hogy a gyermektápszer nem a, a csecsemőknek szánt élelmiszer, ez is eltúzott, hogy ezt a kettőt összekeverik. Meg vagyok győződve arról, hogy az új szabályok tekintetében elég szigorúan járunk el a gyermekeknek és a gyermekeknek szánt tápszerek ügyében. Szerintem tovább szigorítva ezeket a szabályokat, erre nincs szükség, ez felesleges, eltúloznánk a dolgot. Vannak már jó szabályok, ugyanakkor most is nyilvánvaló, hogy a szoptatás a legjobb táplálási forma, ez rajta van a, a, a dobozokon, a tápszerdobokon most is. Mit akarunk még? Tehát de nyilván felvilágosításabb munkára szükség van. Ahogy az alkohol veszélyes hatásra is fejlődik a figyelmet újra és újra, itt is lehet újra és újra elmondani a szülőknek, hogy a legjobb a szoptatás. Ám vannak nők, minden, akik minden tájékoztatás megosztás ellenére egyszerűen nem tudnak szoptatni, vagy fizikai fog, vagy azért, mert, mert, mert dolgozniuk kell. Nem lehet ezeket a nőket tellengére állítani, Szerintem nem írhatjuk el az embereknek, hogy éljenek, és nem tehetjük meg, hogy a nők számára az anyáknak rossz lelkismert teremtünk azzal, hogy ilyenek olyan nekik. Köszönöm, Balcó úr! Köszönöm a szót. Én egy kérdést szeretnék föltenni. Ha a jogszabályok megalkotásakor a bizottság tagja lettem volna, talán nem teszem föl. A kérdés arra vonatkozik tulajdonképpen, hogy mi minősül reklámnak. Ha egy adott termékről legyen az anyatej kiegészítő vagy bébi táplálék, az objektíven igazolható információk, adatok léteznek, ami nem kétségbe vonható, és ez megjelenik például médiában, még egyszer mondom, objektíven, kétségbe vonhatatlan, igazolt, akkor ez reklámnak minősül-e? Mert ha ez az információ önmagában reklám, és azt mondjuk, hogy ezt a reklámot tiltani kell, az a termék tiltásával egyenértékű, hiszen amiről nem juthat el információ a potenciális fogyasztóhoz, az gyakorlatilag a közvető a tiltását jelenti. Nyilván, ha egy anyatej kiegészítőt azzal reklámoznak, hogy jobb, mint az anyatej, akkor természetesen, most szélsőséges példát mondtam, ezt természetesen tiltani kell. Tehát a kérdésem az, hogy objektív, igazolt információ egy adott termékről az önmagában reklámnak minősül el, mert ha ez annak minősül, és ezt is tiltjuk, az közvetlenül gyakorlatilag a termék betiltását jelenti. Thank you very much. Marian McGuinness. Thank you, Chair, and let me just... Hogy támogassam kollégáim mondandóját, Gárdini asszonyáit és a többieket. Nem akarok most a szakmai résztekbe bocsátkozni, hanem saját gyerekkoromról szeretném beszélni. Sok anyám annak idején cukrot tett a, a, a, a teás ö, ö, ö, cumis üvegbe, és nem mindig tejet tett bele, vagy a tejet akkor, meg, akkor paszt, sem mindig, nem mindig pasztőrözött tejet. Úgyhogy sokan elítélnek itt anyámat, korholnák, halott, aztán valahogy csak fölnőtte, mint látják. Úgyhogy engem zavar az, hogy diktálnak egyesek, akiknek van egy sajátságos nézetük az anyaságról másoknak. Nekem is van négy gyerekem, minden négyüket szoptattam, kö, sőt, ketten ikrek voltak, és büszke vagyok erre, annál is ebben nem volt könnyű munka feladat. Úgyhogy aki nem próbálta, nem tudja, mennyire nehéz szoptatni. A mi szakbizottságunk feladata nem az, hogy moralizáljunk, előre eldöntsünk dolgokat emberek számára, hanem hogy vizsgáljuk meg a delegált jogi aktusokat, ahogy azok írva vannak, és vizsgáljuk meg, hogy azok szolgálják-e a célt, vagy sem. Szerintem szolgálják a célt. A vita többi része szerintem máskor lefolytatható. Én teljes mértékben támogatom kollégáim meglátásait, és elutasítok sok olyat, amit a zöldek fogalmaztak meg, nagyra értékelem a zöld kollégáimat, Um, hogyha tényleg meghallgatnák az anyák ezt a vitát, hogyha a félelmet akarják növelni a jövendő anyák körében, hát azt elérték ezekkel a hozzászólásokkal. Emlékszem, mikor fiatal anya voltam, nagyon könnyű megijeszteni az embert. Még egy dolog. Elnézést, Taylor úr, de tett egy említést a reklámozásról javasolva az, hogy az anyák vagy apák nem tudják eldönteni, hogy mi a jó. Hát szerintem tartsuk tiszteletbe az emberek képességet, hogy elolvassák, eldöntsék. Lehet, hogy anyám szerencsés volt, akkor még nem volt semmilyen szabályozás arra, hogy mit tegyen a, cumis, a, a, a üvegbe, vagy sem. Szerintem az anyák, apák, gyerekek érdekét kell szolgáljuk, és a bizottság munkáját támogatni kell ebben, nem akadályozni. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Akkor most érdemes meghallgatnunk a bizottságot, mert bizonyos kérdések valószínűleg nekik szóltak. Hallgassuk meg. Thank you, Chair, for giving me the Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, és köszönöm az igen élénk vitát is. A legelső dolog, amit eh, említenék, az az, hogy az Európai Bizottság egyetért azzal, amit itt is mindenki említett, nevezetesen, hogy az anyateljes táplálás a legjobb módszer a babák táplálására. A bizottság támogatja az anyateljes táplálást, néhány kezdeményezést most meg is említenék támogatást nyújtunk a tagállamoknak az EU gyermek elhízás elleni cselekvési terve keretében. Van egy Together nevű kísérleti projektünk, amely konkrétan az anyateljes táplálást mozdítja elő. Ezen kívül vannak olyan fellépések is, amelyek a bizottság közleményében is szerepelnek, mint anyateljes táplálás elősegítő projektek. Nem szabad elfelejtenünk azonban azt sem, hogy minden nőnek joga van eldönteni, hogy akar-e szoptatni vagy sem. És alapvetően itt egy személyes, nagyon személyes döntésről van szó. Itt vetődik fel az Európai Unió felelőssége, a hatásköreinkből kiindulva azt kell elérnünk, hogy külső tényezők ezt a személyes választást ne befolyásolják, vagyis félrevezető, hamis vagy téves információk ne érjék el a nőket, amely konkrétan eltántorítaná őket a szoptatástól, de akkor, amikor a nő úgy dönt, hogy nem szoptat, akkor legyen alternatív termék, amely megfelel a gyermekek, illetve a csecsemők tápanyag igényének Eh, és valójában ezt is akartuk elérni akkor, amikor a eh, delegált aktusokat eh, megírtuk. A legutóbbi, a legújabb tudományos bizonyítékokra alapoztunk, és a tagállamokkal konzultáltunk, csak úgy, mint az érdekeltekkel látjuk, hogy megfogalmazódtak bizonyos kifogások a folyamat átláthatóságával kapcsolatban. Elmondhatom önöknek, hogy az érdekeltekkel való konzultációkba bevontunk NGO-kat is, a bizottság a legnagyobb nyíltságot és transzparenciát biztosította a delegált aktusok elfogadása során. Valójában az NGO-k is eh, változtattak a szabályon, leginkább fogyasztóvédelmi vonatkozásban, és biztos vagyok benne, hogy az itt jelenlévő esetleges képviselőik ezt meg tudják eh, erősíteni. A bizottság a a fogyasztóvédelem területén fontos előrelépéseket tett. Például minden egészségügyi állítást betiltottunk a tápszereken. E, emellett e, meg kell különböztetni az anyatej helyettesítő és az anyatej kiegészítő tápszereket. Emellett a gyógyászati célra szánt élelmiszerekre speciális szabályokat léptettünk életbe, amely szabályok egyébként nagyon hasonlóak az anyatej kiegészítő tápszerekre vonatkozó szabályokra. Ahogy Grosztet asszony is mondta, kicsit meglepőt segítettünk azon, hogy a kifogással bizonyos szakpolitikai kérdéseket akarnak újra nyitni, amelyekben a parlament, a tanács és a bizottság korábban már az alaprendeletnél megállapodtak. Egyetértenek bizonyára velem abban, hogy a delegált aktusok elfogadásakor a bizottságnak a tanács és a parlament által adott mandátumhoz kell tartania magát, és szakpolitikai döntésekben nem térhet el az alapvető aktustól, mert akkor túllépne a hatáskörén. E, tehát e, a, az a kérés, hogy az anyatej kiegészítő tápszert anyatej helyettesítőként kezeljük, ez valójában egy olyan módosítóban már szerepelt, amelyet a parlament több mint száz szavazattal utasított el, akkor, amikor az alapaktust, illetve az alapjogszabályt megtárgyalták. Ami a termékreklámozást illeti, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság rámutatott arra, hogy az anyatej kiegészítő tápszer összetétele hasonló kell, hogy legyen, mint az anyatej helyettesítői. Bár nem ugyanaz kell, hogy legyen. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ez a két eh, termék más és más szerepet játszik a gyermekek táplálkozásában, tehát a megközelítésünk logikája elég egyértelmű. Az anyatej helyettesítő az egyetlen olyan termék, amelyet születésétől fogva helyettesítésre fogyaszthat eh, a csecsemő. Eh, ami az anyatej kiegészítő tápszereket illeti, és más csecsemőknek szánt élelmiszereket, amelyeket négy vagy hat hónapos kor után, kor után fogyaszthatnak, és ez kezd részévé válni a család étrendjének, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy a gyermek által fogyasztott élelmiszerek igenis tartalmazhatnak egészségügyre vonatkozó állításokat. E, Ezek megtiltása diszkriminatív lenne, és adott esetben elvezethetne ahhoz, hogy nem csecsemőknek, nem kifejezetten csecsemőknek szánt terméket preferálnának, csak azért, mert azon lehet ilyen állítás, még a csecsemőknek szánta nem lehet. Annak ellenére, hogy például azok eh, nem vesznek figyelembe olyan alapvető figyelmeztetéseket, mint hogy a csecsemőknek eh, a eh, tehen-tej adása például alapból nem ajánlott. Ami az anyatej kiegészítő tápszereket illeti, a döntéseket a rendelet alapján tesszük, tehát a, az egészségügyi állításokra vonatkozó jogszabályban kifejezett eh, szabályok szerepelnek a gyermekeknek szánt élelmiszerekre vonatkozóan is, és eh, az ilyen állítások eh, nem lehetnek félrevezetetőek, és meg kell, hogy feleljenek a tudományos álláspontnak is. Tehát lesz lehetőség arra, hogy a jövőben, amikor ez a rendelet átvizsgálásra kerül, felvizsgálásra kerül, újra átbeszéljük ezeket a dolgokat. Említették itt a DHA-t és annak kötelező vagy ajánlott bekevérését a tápszerekbe. Az EFSA vélemény csak részben lett idézve. Egy része hiányzik annak. Valójában van egy olyan bekezdés is, amelyben az EFSA elmagyarázza a DHA lehetséges hatásait, akkor amennyiben belekeverik a tápszerekbe, és azt írja, hogy ugyanolyan mértékben érdemes DHA-t e bejuttatni a tápszerrel táplált gyermekek szervezetébe, mint amennyi található az anyatejben is. Egyetértenek velem, hogy az EFSA a tápanyagok kötelező hozzáadását csak akkor javasolja, amennyiben azok biztonságosak. Tehát ha az EFSA nem lett volna 100%-ig biztos abban, hogy a DHA előnyel jár, akkor nem ajánlotta volna azt, hogy a DHA-t, e mint adalékanyagot adják hozzá a tápszerhez. E, az egészségügyi kockázatokat e, egyébként semmilyen tudományos tény nem igazolja. Szólnék még két szót a növényvédőszerekről is, mert itt mindenképpen ki szeretném domborítani azt, hogy a delegált aktus már valójában nagyon közel van a zéró toleranciához, a határérték az 0,01 mg per kilogramm, ami gyakorlatilag egy kvantifikációs limit, és amely az elővigyázatossági elvet tükrözi. Emellett arra kértük az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, az EFSA-t, hogy vizsgálja felül, tehát kapott egy mandátumot erre novemberben, hogy átfogóbban vizsgálja meg ezt a kérdést eh, annak érdekében, hogy a növényvédő szerekre vonatkozó szabályokat hozzáigazítsuk a legfrissebb tudományos kutatási eredményekhez. 2014. októberében eh, ezt eh, már megkapta, mint mandátumot az EFSA, sajnálatos módon nem tudta időben elvégezni ezt a munkát, tehát nem lett kész ez a, ez a tudományos munka az EFSA részéről a, a delegált aktusok határidejére. Végezetül a cukor szintje a csecsemő élelmiszerekben. Itt alapvetően a létező szabályokat vettük át. Tudunk arról, hogy az összetevőkre vonatkozó szabályokat érdemes felülvizsgálni, Ugyanakkor ehhez is az EFSA-nak egy tudományos véleményt kellett volna elkészíteni, a sajnálatos módon 2015. júliusáig ez nem készült el, az EFSA erőforrásai korlátozottak. Az EFSA egyébként az elmúlt három évben egy sor olyan véleményt adott ki, amely ehhez a rendelethez kapcsolódik, például a sportélelmiszerek, illetve a fogyást elősegítő szerek vonatkozásában. A bizottság meg próbál mindenben választ adni a parlamentnek és az érdekelt feleknek is, amikor időszerű lesz, akkor az EFSA-t felkérjük az újabb vélemény megírására, és e, e, annak fényében felülvizsgáljuk az ide vonatkozó szabályokat. Amennyiben a delegált aktusokat nem fogadják el, az azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályok, tehát a hatályos, a régi szabályok maradnak érvényben. Ez szerintünk nem javítana a helyzeten, és lelassítaná a felülvizsgálat, illetve a tudományos update haladását, például a növényvédőszerek vonatkozásában, és hamarosan a cukor szint vonatkozásában, a cukor mennyiség vonatkozásában amennyiben a plenáris elutasítja ugyanis a e, e, elutasítja a delegált aktusokat, akkor a bizottságnak le kell ülnie, és elkezdeni arról beszélni, hogy most mit lehet tenni, e, és amennyiben alapvető változásokat kérnek a kifogásban, akkor hatástanulmányt is kell készíteni ahhoz, tehát a szabályok elfogadása az komoly halasztást szenvedne, és ez nem valószínű, hogy bárkinek az érdeke lenne. E, köszönöm. Amennyiben technikai jellegű kérdéseik vannak, azokra is szívesen válaszolunk. Uh, Mr. Taylor, you want to react? Uh, because... Köszönöm. Nagyon uh, késő van. Kérem, hogyha kíván, akkor tényleg csak röviden egy percben reagáljon. Egy percben, elnök úr! Érdekes volt, hogy mivel vádolják a zöldeket. Nos, a MEL rendőrség tagja, ezt még sosem volták rólam. Rusztet asszony, a bevezetőmben, ha figyelt volna, elmondtam, hogy én nem ellenzem a, a tápszeres táplálást, és elismerem a szülők azon jogát, hogy eldöntsék szabadon, hogy hogyan táplálják a gyermeküket, van, hogy a szükség viszi rá őket, van, hogy így döntenek. Azért vált, lettem politikus, mert szeretem volna javítani a választópolgáraim számára. Nyilván önök is így gondolják. Nyilván a lehető legjobbat akarunk, nem csak a választópolgárnak, hanem a gyerekeknek is a, az anyatej a legjobb, ezt senki sem vitatkozik, de a WHO azt mondja, hogy csak a gyerekek 10, mindösszesen 13%-át tápálják kizárólag anyatejjel. Ez egy tény. Éppen ezért a helyettesítők és kiegészítők, azaz a tápszerek tekintetében a lehető legjobb kínálatot kell biztosítani. Hogyha hagyjuk, hogy reklámozzák a tápszert, akkor gyakorlatilag a gyerekeink e, e, életével e, üzletelünk. Ezt teljesen be kell tiltani, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy vezető állításokat tesznek, és például a cukortartalom esetében a, a, a, a, a tukoros elhízás útjára térítik őket. Tudjuk, hogy az ipar, a lobbista, a reklám szakma milyen célt szolgál. Nyilván az a céljuk, hogy nagyobb legyen a, a, a piaci mm, tortából minél nagyobb szeretet hasítsanak. Ez a fő motivációjuk, nekünk az kell, hogy legyen a fő motivációnk, hogy a gyerekeink érdekeit védjük és szolgáljuk. Benne. Köszönjük. Január 11-én szavazunk az Emiszakbizottságban erről ha elfogadjuk ezt az állásfoglalást, akkor a plenárisan fogunk előszavazni januárban. Az utolsó napi rendi pont következik, eszmecsere az Európai Bizottsággal a vadon élő állatokat és embereket érintő bűncselekményekről. The flow to the commission for... Az Európai Bizottságnak adom meg rögtön a szót egy rövid, kérem, rövid, mondom rövid prezentációra. Afternoon, honorable Jó napot, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! a élőállatokkal való bűncselekmény és ezen termékek csempészete nem új jelenségek, ám ezek léptéke, természete és, és hatása bizony megnőtt az elmúlt években. Nem csak ő egyes ikonikus jelentőségű állatfaj szorult és növényfaj a kihalás szélére e, tevékenység miatt, hanem a fenntartható gazdasági fejlődés akadályát is jelenti. Ez, ezek, ezek cselekmények és a szervezett bűn elkövetői hálózatok erősödéséhez vezetnek. Ezért fontos, hogy foglalkozunk ezen termékek csempészetével. Fontos, örülünk, hogy 2004. januárban egy erős állásfoglalás került elfogadásra, 2014-ben, bocsánat, és 81 parlamenti képviselő küldött levelet vele biztosnak, amikor Vatova lépett a e témát emlékezetbe idézve. Úgy fontos, hogy ez a téma kap figyelmet, még az a legmagasabb politikai szinteken is, és fontos tudnunk, hogy az ENSZ közgyűlése július 15-én 2015 júliusában egy közleménnyel fordult a G7-ek vezetői felé, hogy lépjenek fel a csempészet ellen. Most örömmel számolhatok be az előkészítő munka eredményére, amit a Európai Bizottság végzett, eredményesnek bizonyultak ezek a lépések, és ezek révén el fogunk tudni fogadni egy olyan élővilág, vagy állat cselekvési tervet, amely 2005. március 3-ára a élővilág világ napjára készen lesz. Ez olyan téma, amely csak akkor lehet sikeres, hogyha többféle szempontból vizsgálja a jelenséget. Úgyhogy mi a közlekedési főigazgatóság részéről szorosan együttműködünk a bizottság más szolgáltaival is, a DJ Home-mal, DJ Defco-val, a külügyi szolgálattal, kereskedelmi főigazgatóság és a többi főigazgatósággal. Három kulcsfontosságú prioritásra koncentrálunk. Először is a prevenció, foglalkozik el a csempészet okaival, aztán a már meglepő jogszabályok betartatása, és a szerzett cselekmény elleni harc hatékonyabb szankciók révén, és szeretnék erősíteni együttműködésenket globális partnerekkel. Beleértve a, a kibocsátó országokat, tranzitországokat és a fogyasztó országokat is. A holland elnökség is pozitív jelzéseket küldött. E téma napirenden tartása szempontjából, és a tanácsi konklúziók is e felé hatnak, és köszönjük a parlament támogatását is. Míg a cselekvési terv előkészítése most leköt bennünket, még ekközben más területekkel is foglalkozunk ezzel összefüggésben. Kettőt említenék. Először is a CITES állandó bizottsága dolgozunk, amely tagállami vagy nemzeti cselekvési terveket dolgoznak ki, melyeket az aggályosnak minősített országok évente kell leadjanak, és az Európai Unió szigorú álláspontot foglal el, annak érdekében ezek a cselekvési tervek teljes mértékben végrehajtásra kerüljenek, és ha ez nem történik meg, akkor akár kereskedelmi felfüggesztő intézkedéseket bevezetünk ezek az országokkal szemben. Másodszorban rendszeresen kapcsolatban vagyunk az Egyesült Államok belé aktív, rendkívül aktív kollégáinkkal, erősítve az működés lehetőségét, például meghatározva a prioritást élvező országokat a közös diplomáciai cselekvésekkel, diplomáciai közös jegyzéket bocsátottunk be Laosban például. Ez növeli üzeneteink súlyát, ezek a közös fellépések Amerikával. Tehát a, a cselekvési terv jól halad, be fogjuk mutatni önöknek az első negyed évben. Köszönöm. Thank you very much. Now we can start the discussion. Köszönöm, akkor elkezdhetjük eh, ezt a témát. Gerrandi úr következik. Köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eljött és ismertette velünk, hogy jelenleg hogyan állnak a dolgok. Amikor én először kezdtem el néhány éve foglalkozni ezzel a témával ebben a parlamentben, ez viszonylag friss téma volt, azóta legalábbis papíron értünk el eredményt. Azért mondom ezt, mert van parlamenti állásfoglalás, van bizottsági közlemény, volt egy konzultációt, volt egy nagy konferencia, mint egy két éve itt Brüsszelben, és tényleg sok minden történt, és most pedig van egy roadmap, ami három opciót fogalmaz meg, ebből kettőhöz nincs szükség jogszabályra, a harmadikhoz van szükség egy új jogszabályra. A plegykák szerint a bizottság nem a harmadik változást fogja választani, tehát nem lesz új jogszabály, és igazándiból erre vonatkozik az én kérdésem. Eddig az európai politikánkat a 2007-es ajánlásra alapoztuk, és mint gyakran környezetvédelem területén, de máshol is, az ajánlások nem nagyon működnek az európai, európai szinten. A tagállamok ugyanis nem tesznek eleget az ajánlásoknak. Tehát többre van szükség. És ha őszinték akarunk lenni, és megvizsgáljuk a roadmap egyes és kettes opcióját, választási lehetőségét, akkor azt csak egy picivel több, mint a néhány évvel ezelőtti ajánlás. És hogyha látjuk, hogy az élővilág eh, illegális kereskedelme, illetve eh, milyen nagy probléma, és egyre növekvő probléma, akkor ez kevésnek tűnik. Amennyiben eh, a vadon élő állatokkal és növényeket érintő bűncselekményekről beszélünk, akkor az tényleg egy súlyos bűncselekmény. Ez összemérhető a kábítószerkereskedelemmel, az emberkereskedelemmel. Ajánlásokat tenni nem elégséges, amennyiben egy-két tagállam nem lép, akkor igazándiból az Európai Unió nem tudja ezt megállítani önmagában. Tehát a bizottságot én arra bátorítanám, hogy sürgősebben foglalkozzon ezzel a problémával, és legyen jóval ambiciózusabb. Én tudom, hogy a tagállamok egy része többet szeretne tenni, és mások viszont a költségekre és a szubszidiaritásra hivatkoznak. Ugyanakkor, hogyha a roadmap-et nézem, és azt látom, hogy a költségei ennek az opciónak költségesek, mert nem járnak új kötelezettségekkel, akkor az a, az, a, az a véleményem, hogy ez nem fog eredménnyel járni, amennyiben amennyiben ez a hozzáállásunk, akkor nem fogjuk tudni leállítani a vadon élő állatok kereskedelmét. Azt is tudom, hogy nagyon kevesen dolgoznak ezen a bizottságban, és ráadásul az ő kezük is meg van kötve saját főnökeik és a tagállamok által, tehát én sok minden jót kívánok nekik ehhez a harchoz az elkövetkezendő hónapokban. Politikai szinten a bizottságnak és a tagállamoknak azt az üzenetet kell juttatnunk, hogy sokkal többet kell tenni ebben az ügyben. Köszönöm. Thank you, Mr. Gerben. Köszönöm, Gerben. Most Ekk úré a szó. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a bizottság magyarázatát. Azt szeretném kifejteni, hogy a nemzetközi bűn, bűnözés fokozódása több tényező mellett oda vezet, hogy igen gyorsan csökken a fajok sokfélesége bolygónkon. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogyha egy állatfaj kihalt, azt sem a világ minden pénzével nem lehet újra életet támasztani. Soha többé. Így módon a világ szegényebb lesz, és a jövőbeli nemzedékek egy-egy darabka természetet elvesztenek. Voltak éppen azt a bolygót, ahol világra jöttünk, ugyanúgy kéne magunk után hagynunk, ahogy mi itt találtuk, amikor születtünk. Ez volna az ideális dolog. Úgyhogy az EU cselekvési terve nem elég ambiciózus, nem lehet elég ambiciózus, mindig világosabb, erősebb célokat kéne meghatározzon, és a cél meghatározásakor azon is el kell gondolkoznunk, ne lehetne tiltani egzotikus állatok otthon hobbiállatként állatként való tartását. Hiszen ezek az állatok sok esetben bűncselekmények révén kerülnek elfogásra, kereskedelemi forgalomba. Aztán a vadásztrófeák beléptetése. Minden állat vadásztrófeának forgalmazása. Vannak állatok, amelyeket most nem fenyeget olyan kihallás veszélye, de lehet, hogy előbb-utóbb igen, ha ma nem teszünk ellenük a nemzetközi vadonyalatokkal való kereskedés megfékezésével és a trófeák terjesztésének tiltásával. Úgyhogy azt kérem a bizottságtól, legyen nagyra törő a dokumentum szerkesztésekor. Thank you very much. Köszönjük. Megint asszony következik. Elnök úr, tényleg csak nagyon röviden, két megjegyzésem lenne. Először is Általában a, a bűnözéssel összefügg a vadállatokkal szemkat érintő bűnözés, éppen ezért általában a bűnözés csökkentése ezt célt is egyben szolgálná. Reméljük, hogy a tagállamok együttműködnek velünk, alapvetően nekik kell végrehajtani, bármit is akarunk elérni. A rendőri erőknek is szükség együttműködésére is szükségünk van, hogyha valóban ezt a célunkat el akarjuk élni Köszönjük szépen, Berter asszony. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük az Európai Bizottságnak, hogy ezt a javaslatot benyújtotta. Meglepő módon a frakciókon átnyúló egyetértés alakult ki ez ügyben. Szerettünk volna egy cselekvési tervet, mert a, a, a vadállatok folyamatosan e, veszélyben vannak. A CITES egyezménnyel kapcsolatban volt szemináriumunk például, az online bűnözés, ami a vadállatokat érinti szintén e, elharapozik, de úgy érezzük, hogy A hármas opció a legcélra vezetőbb. The only way you're really going to tackle the problem of Szerintünk a vadállatok csempészetét, kereskedelmét így tudjuk a legjobban visszaszorítani. Ez az egyes kettes opciót felöleli, de így igazából a jogalkotási munka is fontos, hogy ne öncélú legyen, senki sem ezt szeretné, a jog érvényesítés, illetve az, hogy a jogszabályoknak valóban a gyakorlatban is érvényt szerzünk, ez kell, hogy a megoldás legyen. Sok tagállam számára a vadállatok kereskedelme, vagy a vadállatok csempészete nem jelent prioritást, miközben ez a bűnözés talán harmadik legjövedelmező formája, rengeteg pénz van benne, rengeteg helyi közösséget is bevon. Itt nem csak a trófeák, illetve az elefántcsont kereskedelem, hanem például a kisállatok kereskedelme szintén, hiszen az ember elmegy egy... egy more com comprehensive. Um, but in fact, um, állatkereskedésben, akkor jó eséllyel az ott lévő állatok jelentős része nem legális forrásból eh, származik. Persze a, a, meg kell, megoldást kell találni a származási helyen is, mondjuk a, a Afrikában, de Európa óriási felvőpiacot jelent, nyilván a kereslet csökkentésével is eh, tudunk ezen segíteni, főként akkor, amikor a biodiverzitás vez ilyen katasztrofális hatással van. Uh, uh, Szeretnénk tehát, hogyha az Európai Bizottság a hármas opciót támogatná. Mit jelent ez? Jogszabályokat, amelyek a jelenleg meglévő joghézagot betömik. De hát túl gyakran látjuk azt, hogy az önkéntes célkitűzések egész egyszerűen nem működnek, ezt látjuk újra és újra. Éppen ezért arra van szükség, hogy a 28 tagállam mindegyike komolyan vegye ezt, jogszabályok nélkül ez nem fog menni hiszen csak itt tudunk fellépni azok ellen, akik a, a, a, a vadátok kárára kívánnak meggazdagodni. Köszönjük szépen, Donán asszony. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne a roadmap-pel kapcsolatban, itt, hogy van egy Európai Uniós cselekvési terv az állatkereskedelemmel kapcsolatban. E, ami a jogi részét illeti a problémának, e, nevezetesen azt, hogy egységesen legyenek alkalmazva a jogszabályok a tagállamokban, azt javasolnám, hogy az Európai bizottságnak a 2007-es ajánlásait fogalmazzák át, vagy a büntetőjogi szankciókat erősítsék meg, különösen a szervezet bűnözésre vonatkozóan. Ami pedig az új szöveg hatályba lépését illeti, illetve a proporcionalitás elvének figyelembe vételét, az nem szabad, hogy meggátoljon konkrét fellépést, ami sürgős. A, fontos a tagállamok szaktudását is becsatornázni. Az Európai Unió valójában a platformja ennek a kereskedelemnek. A korrupció ellenes megközelítés eh, az igazándiból egyfajta kudarc bevallása a már hatályos szöveggel kapcsolatban. Thank you very much, and now I... Szerintem most a bizottságot illeti az árszó, hogy foglalja össze. Köszönöm szépen a következő különféle hozzászólásokat. Először is szeretném megerősíteni azt, hogy valóban az a tervünk, hogy egy kommunikét bocsássunk ki, amely cselekvéseket irányoz elő. És a szolgálatok anyaga pontosabb tájékoztást ad, hogy milyen jellegű bűncselekményekről is van szó ám nem tervezzük új jogszabályalkotási szöveg vagy javaslat beterjesztését, jelen pillanatban legalábbis. Ugyanakkor szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a bizottság már bejelentette az EU biztonsági napirendjében azt, hogy felülvizsgálja a jelenleg érvénybe levő szakpolitikát és jogszabályt, a környezetvédelmi bűncselekmények tárgyában 2016-ig, és ennek része lesz a környezetvédelmi bűncselekmény irányelv felülvizsgálata is, amelynek része a vadonéleti állatokkal való kereskedés, és szankciókat is előrányoz. Tehát nem akarjuk megelőlegezni ezt a felülvizsgálati folyamatot, de sor kerül rá, úgyhogy tartsák, ezt is, vegyék ezt is figyelembe. Másodszorban nagyon helyesen hangsúlyozták, mennyire fontos, hogy végrehajtsák a már meglevő jogszabályokat, ehhez pedig stratégiaiabbak kell legyünk a végrehajtási cselekvésekben. Koordinációban van szükség a tagállamok, és néha a tagállamok között, és tagállamokon belül is sokszor a szereplők között, jobban együtt kell működni az Európollal és Eurojusttal, amelyek kulcsfontosságú koordináló szervek a határon átnyúló vizsgálatok és eljárások tekintetében. Gyorsítani, fokozni kell a képzési tevékenységet, a tudás és szakértelem, erről beszéltek a tagállamokban, ezt kell jobban terjesztenünk a az egész hálózatban, és a tudatosságot kell erősíteni, valamint az ilyen legű bűncselekmények kivizsgálásának lehetőségét, az illegális online kereskedelem, pénzmosás jelenség ellenül fellépést. Úgyhogy a javasolt cselekvési tervben találnak majd konkrét gondolatokat, melyek révén jobban lehet, lehet fokozni a jelenlegi eszközök jobb végrehajtásának lehetőségét. Köszönöm szépen! Thank you very much to the Commission and Köszönjük az Európai Bizottságnak. Our meeting for today. Azt hiszem, hogy ezzel a mai napirendünk végéhez értünk, csak emlékeztetném a kollégákat, hogy a karácsonyi kocintás a Jan étteremben a harmadik eh, emeleten